Okay. Uh... Rendben. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Azt hiszem, hogy elkezdjük az ülést. És akkor svédül fogok beszélni, tehát aki nem ért svédül, azt tegye fel a fülhallgatóját, fejhallgatóját. Eh, szeretettel üdvözlök mindenkit, az év utolsó szakbizottsági ülésén. Az első napirendi pont a napirendes elfogadása. Ezt már körbeküldtük korábban, de vannak benne változások. Elsősorban a 15-ös pont, azt a 4-es pont után vesszük. Még egy javaslat van, és a hetessel kapcsolatos, ezt viszont nem látták. A hetes a négyes után jön, és az ötös pont az, ha holnap jön a 14-es pont utást. A 18-as pont pedig holnap lesz a az ötös pont után. El lehet fogadható ez a napi rend így? Akkor nézzük a második napirendi pontot, az elnök közleményeit. Na, majd mindjárt előkerül a példányom. És kávét is kapok. Bara meddela att det kommer workshop. Nos, azt akartam mondani, hogy egy szemináriumot fogunk tartani, 27-én lesz egy 27-én egy e, rendezvény, amelyet körbe küldünk, amelynek a programját körbe küldjük. Aztán január végén ez egyik kolléganőnk elmegy. Sokan szomorúan látjuk, hogy itt hagy bennünket, ugyanis nagyra értekeltük a stílusát, és az elemző képességét nagyon sokat segített a képviselőknek. Ezért nagyon szomorú, hogy nem marad velünk a továbbiakban. És számomra különösen szomorú, mert régóta ismerem, és tudom, hogy mennyire tehetséges, és micsoda kincs számunkra. Ugyanakkor örülök annak, hogy máshova kerül, mert a családja is örül neki, tehát Svédországba kerül, és hogyha valaki találkozni akar vele, akkor Svédországba kell mennie. Nos, minden esetre köszönjük, és a munkáját, és tapsoljuk meg. Eh, akkor a hármas napi rendi ponttal folytatjuk. Az elnök közleményei a koordinátorok ajánlásairól. Már korábban kiosztottuk ezt a szöveget, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezt a dokumentumot elfogadottnak nyilvánítom. Most pedig a négyes napi rendi pont következik, Andor László biztos, a foglalkoztatási szociális ügyekért felelős biztos ellátogatott hozzánk, és tudom, hogy már 16 órakor egy másik ülésen kell lennie, kevés ideje van, ezért aztán tényleg fegyelmezetten be kell tartanunk az időt. Azt javaslom, hogy a frakciók képviselői két-két percet kapjanak a nagy frakciók képviselői a kérdések feltevésére, a többiek, a kis frakciók pedig másfél percet, a függetlenek pedig egy percet. <clears throat> Ez nagyon fontos, hogy biztos úr megfelelő választ tudjon adni a feltett kérdésekre. Cornelissen asszony? Nem? Jó, rendben. Akkor szeretném azt javasolni, hogy adjuk meg a biztos úrnak a szót. És nagyon hálás vagyok azért, hogy ellátogatott ide hozzánk ma. Már nagyon régen megpróbáltuk ide csábítani, most elértük, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek önökkel majd különösen azokkal, akik a foglalkoztatás és a szociális ügyek területén nagyon aktívak az Európai Parlamentben. De azért is fontos ilyen formában találkozni, mert a nemek egyenlősége a foglalkoztatás és szociális politikában alapfeltétele a szociális egyenlőségnek és a gazdasági felvirágzásnak. Így aztán teljes mértékben támogatom az erőfeszítéseiket, hogy biztosítsuk, hogy a férfiak és a nők egyenlő részesedést kapjanak, és hogy a nők és férfiak közötti szakadékot áthidaljuk. Foglalkozzanak tovább is ezzel a témával a jelenlegi gazdasági válságban is, hiszen a válság még nem ért véget. Jelenleg a válságnak a szociális következményeit elemeztük. Azt figyeltük meg, hogy kik váltak munkanélkülivé, kor és nemek megoszlása szerint. Azonban vannak más aspektusok is, amelyek legalább olyan jelentősek lehetnek szociális értelemben. Milyen fajta munkahelyek vesztek el, hogyan változtak a háztartások feltételei az adott személyekre lebontva a munkapiaci fejleményeknek a szociális implikációi eltérnek attól függően, hogy teljes vagy részmunkaidős, jól vagy alacsonyan fizetett munkahelyekről van szó, hogy családos-e az állását elvesztő, az egyetlen bevételi forrással rendelkező, vagy a háztartásban más is dolgozik. Minnyáján tudjuk, hogy leginkább a nők tartoznak a legsérülékenyebbek körébe. Ebben a kontextusban a 2012-es világfejlesztési jelentést olvastam a nemek egyenlőségéről. Ez megállapítja, hogy az európai régiók már nincsenek előnyben ezen a téren, és hogy Európa hasonló helyzetben van, mint a világ többi része. Ennek a potenciális következményét figyelembe kell vennünk a politika csinálásban. Hogyha nem vesszük be a politikákban nemek egyenlőségét, nagyon nagy árat fizetünk majd ezért, amely a demográfiai változásokban és munkapiac hiányába jelentkezik majd. Ezért az európai intézményeknek komolyan kell foglalkoznia minden ötös hozó szinten ezzel a témával. Most pedig hagy számoljak be az EB kezdeményezéseiről. A fenntartható befogadó növekedés támogatására, amelyet a 2020-as stratégiában is olvashatunk. Bár nincsen a nők foglalkoztatási rátájára lebontva explicit cél, azt megemlíti, hogy a 20 és 64 év közöttiek 75%-os foglalkoztatottsági arányában nagyobb mértékben kell bevonni a nőket, hiszen ők kihasználatlan munka előtt jelentenek. Miközben ebből a korcsoportból öt férfiből négy foglalkoztatott, a nők hasonló csoportjában az egy harmad nem aktív a munkaerőpiacon. A nemi kérdés nagyon nagy szerepet foglalt el, a 2011-es éves növekedési jelentésben, és a március 7-i EBSZKÓS tanácsi következtetésekben. Ezek hangsúlyozták, hogy az adó és jutatási rendszerek a második, háztartás második keresőit is kell, hogy támogassák. Ezen kívül a szülői szabadság, a gyermekek ellátásának háttere, biztosíthatja azt, hogy a nők több órát vállalhassanak a munkaerőpiacon. A végkövetkeztetés az első európai szemeszterből az volt, hogy a tagállamoknak egy átfogó politika mixtúrát kell megvalósítaniuk annak érdekében, hogy a szakadék csak kenyen a férfiak és nők között. Országokra lebontott ajánlásokat tettek 8 tagállamban 2011. júniusában. Ezek azt mondták ki, hogy elérhető gyermekmegőrzési lehetőségeket kell ö, biztosítani, fiskális ö, ösztönzőket kell megvalósítani, flexibilis munkaidő megosztást és a szakadék felszámolása is alaptér. Az Europlus paktum keretében még három tagállam célul tiszte ki, hogy a magán és munka munka, magánéletet és munkavállást ellensúlyozza, ennek érdekében meg erőveszítéseket kell tenni. A 2012-es éves növekedési jelentés, adózási jelentése hangsúlyozza, hogy újra kell tervezni ezeket a rendszereket annak érdekében, hogy a háztartás második keresői ne előtálló akadályokat felszámoljuk. Ezen kívül <clears throat> financiális ösztönzöket kell megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a nemi kérdés nagyon is jelen volt az első európai szemeszterben. Továbbra is így lesz ez? A második európai szemeszter során is. Az EB nagy figyelemmel követi a tagállamok által tett lépéseket, hogy az ajánlásokat hogyan teljesítik. A jelenlegi helyzetet nézve 2012-re országra lebontott ajánlásokat fogunk tenni. Az EU pénzügyi eszközei lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a nemek egyenlőségét támogassák a programjaikban hiszen ez a lényege a foglalkoztatás és a szociális politikáknak 2013 után is. Alapos értékelést végeztünk 2011 elején. Ez megmutatta, hogy erős európai hozzáadott értéket képvisel ez az aspektus. Nagyon fontos, hogy támogassuk az autonóm politika alkotást a nemek egyenlősége érdekében, és hogy végrehajtsuk azokat az intézkedéseket, amelyekre nincs elég költségvetési keret a nemzeti költségvetésekben. De ez az értékelés a hiányosságokra is rámutatott a jelenlegi programban. Ugyanis nagyon csökkentek a nem specifikus intézkedések, és az úgynevezett puha intézkedések egyre inkább terjednek. Ugyanakkor az értékelés arra is rámutatott, hogy még mindig nem értik sokan, mit jelent a gender mainstreaming fogalma, és hogyan kellene ezt megvalósítani. Október 6-án elfogadtunk egy jogalkotói csomagot, az EB intézkedéseket fogadott el, amely a strukturális alapoknak a bevonását célozza meg a nemek egyenlőségének garantálása érdekében. A jogalkotási tervezet egyértelművé teszi, hogy minden strukturális alapban támogatott programhoz elengedhetetlen a nemek egyenlősége. A programalkotóknak be kell számolniuk arról, hogy milyen részletekben kívánják ezt megvalósítani. A bizottságnak a javaslata egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak konkrét intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőséget támogassák. Ez azt jelenti, hogy az európai strukturális alapok segítségével kettős megközelítést kell alkalmazni. Egyrészt a gender mainstreaming, másrészt specifikus intézkedéseket. 2012-ben a Progress program ö, új kezdeményezéseket is tett. Például először is bizonyíték alapú EU-s politikákat kell megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy adatokat kell gyűjteni, mielőtt az ilyen aspektusú politikákat és jogalkotást megkezdenénk. Másodszorban hatékony tájékoztatást és tanulási folyamatot kell támogatni, például a bevételi egyenlőtlenségeket el kell, ki kell írtani, és a legjobb gyakorlatokat kell kifejleszteni a magánnyugdíj alapokkal kapcsolatban. Harmadsorban magas minőségű részvételt kell megvalósítani EU-s és nemzeti szinten. Negyedsorban a hálózatok nagyobb kapacitása nagyon fontos a célkütőzések kidolgozása érdekében. A Progress program továbbra is finanszírozza a diszkrimináció elleni harcot, illetve a nők magas pozícióba való helyezését. Végül a több politikai területbe is belefolyó témák jobb integrációja, például a diszkrimináció elleni harc, illetve a szegénység elleni harc. A gender mainstreaming, ez a Progress programnak az egyik alapelve, továbbra is fontos szempont lesz a Progress tevékenységeinek megtervezésében és végrehajtásában. A szétaprózódott adatokat nemek szerinti lebontásban is tanulmányozni kell. Hölgyeim és uraim, hagyd mondjak néhány szót egy nagyon időszerű kérdésről, ez pedig nem más, mint a nyugdíjról szóló fehér könyv. Most készül ez a dokument, nagyon erős nemi perspektívával fog rendelkezni, ugyanis a jövőképünkben a nyugdíjalapok fenntarthatók kell, hogy legyenek, és meg kell szüntessék a nemek közötti egyenlőtlenségeket. Megteremti majd a munkaerő részvételét férfiak és nők számára, és egész életükben, és ez azt jelenteni, hogy a nyugdíj megtakarításaikat aktív munkavállalással kiegészíthetik. Tudatában vagyok annak, hogy még mindig nagyok az egyenlőtlenségek a munkaerőpiacon, a fizetéstől, alkalmazástól, felelősségmegosztástól, a tipikus munkavállalástól eh, kezdve egészen a részidős munkavállalásig, és ezt föl kell számolnunk. A különbségek megakadályozzák önöket abban, hogy teljes mértékben létrehozták a nyugdíj alapjaikat, és ezért nagyobb veszély fenyegeti őket, hogy elszegényednek. Így aztán az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemi egyenlőségi kérdés alapvető része legyen a fehér könyvnek és annak nyomon követésének konkrét javaslatokat kívánunk tenni, annak érdekében, hogy a szakadékot betömjük a munkaerőpiacon, csak úgy, mint a nyugdíjrendszerekben. És így a jövőbeni nyugdíjrendszereket fenntarthatóvá és biztonságosá tegyük nők és férfiak számára is. Az Európai Aktív Örekedési évben 2012-ben adjuk ki a fehér könyvet, és rámutat az öregedés és az azzal járó lehetőségekre is az aktív résztvétel valóban lehetőséget teremt az emberek számára, hogy ellenőrzésük alatt tarthassák a saját életüket, bevételüket növeljék, és aktívan járuljanak hozzá a társadalomhoz önkétes munkával, és függetlenül élhessenek öreg korukban is. Az Európai 2020-as stratégia, az európai szemeszter és a több éves financiális keret a megfelelő intézkedéseket foganosítják meg annak érdekében, hogy a nemi esélyegyelősséget megvalósíthassuk. Az Európai Parlamenttel karöltve reméljük, hogy minél több politikába be tudjuk venni ezt az aspektust. Az esélyegyelősség amikor erről beszélünk, akkor figyelembe vesszük, hogy mint a magánéletben, mint a fizikális adottságaikat illetően eltérnek a nők és a férfiak, ezt figyelembe vettük a munkaerőpiacon is, ahol gyakran az akadályok tornyosulnak a nők előtt. Így aztán a stabilitási és növekedési célkitűzéseinket nem tudtuk teljes mértékben elérni. Ezért nagyon fontos az esélyegyenlőség véleményem szerint. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a célok elérése érdekében szükségünk van a nők segítségére, de a férfiakére is. Tehát ez egy széles, befogadó párbeszéd kell, hogy legyen a társadalmi életben és a munkaerőpiacon is. Köszönöm a figyelmet, hölgyeim és uraim, és készen állok arra, hogy válaszoljak a kérdéseikre. Az elnök úr már említette, hogy sajnos kevés az időm, mivel egy másik szakbizottsághoz kell ellátogatnom ebben a házban. De szívesen vitatom meg önökkel ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Tack så mycket. Nagyon szépen köszönöm. Andor úr, köszönjük az előadását. És mivel kevés az idő, tehát akkor, mint ahogy mondtam, elég kevés idő, 1,5-1,3 perc áll rendelkezésre, tehát hogyha valaki hozzá akar szólni, azt mondtam, hogy ha szeretne hozzászólni, akkor két perc lesz. Hogy a, a nemek közti egyenlőség témája megosztotta két biztos közt és a, a két főigazgatóság közt valahogy, valahogy kevesebb figyelem jut erre a bizottságra, és úgy tűnik, hogy a témára is. Ezért majdnem, hogy karácsonyi ajándéknak számít, hogy ön itt van a körünkben, és ezt rendkívül nagyra értékeljük. Hadd tegyek föl néhány kérdést. Említette a 2020-as stratégiát, és mi is említettük az ezzel kapcsolatos agályainkat már többször is, mégpedig azzal kapcsolatban, amit ön is említett, hogy ha a, a tagállamok és a bizottság minnyáján nem fogunk tenni határozott lépéseket annak érdekében, hogy a feltételeit megteremtsük a magas női foglalkoztatottságnak a 75%-os foglalkoztatottságnak ez a célkitűzés gyakorlatilag elérhetetlen. Ez, azt hiszem, ez mindjárt számára teljesen világos a barcelonai célokról jobb, ha nem is beszélünk, mert arról, arról általában nem, nem nagyon szeretnek a kormányképviselői beszélni, pedig szerintem, szerintem elég nagy baj, hogy elfeledkezünk róla. Ugyanilyen, ugyanilyen gondban vagyunk a 2020-as stratégiával kapcsolatosan akkor, amikor a szegénység csökkentéséről beszélünk, mert hát azóta, hogy a, a célokat kitűztük, a helyzet nagyot változott, méghozzá nem pozitív irányba. Ma a statisztikák, legalábbis az, a, azok a statisztikai adatok, amikhez hozzájutottunk, azok azt mondják, hogy csak 20 millió a gyerekből van, aki a szegénység küszöbe alatt él, és akkor hol vannak az idős nők. Úgyhogy jó lenne azt is tudni, hogy ezzel kapcsolatban mit szeretnénk tenni, és még egy utolsó kérdés, mert látom, hogy az elnök úr gyanúsan mosolyog rám. A, az idősödés kapcsán teljesen nyilvánvaló, hogy adatunk sincs, a helyzetet se ismerjük, de ami teljesen nyilvánvaló, hogy másképp idősödnek a nők, és másként a férfiak. Sokkal nagyobb a teher az idősödő nőkön a, a jövő évet a bizottság hogy fogja kihasználni, hogy erre a, erre a témára rámutasson? Mit teszünk az idősödő nők érdekében jövőre? Köszönöm. Tack, fru Bauer. Då går ordet till fru Thomsen. Nagyon szépen köszönjük. Következő hozzászóló két percben. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Két kérdésem van. Az egyik a nők központba helyezése, a mainstreaming, és ennek a kapcsolása a strukturális adatok alapokhoz. Nálam Dániában ez az úgynevezett mainstreaming szóba se kerül, sem a központi alapoknál, sem a regionális alapoknál. Úgy tűnik, mintha nem is hallották volna ezt a kifejezést tehát elsősorban a strukturális alapok ö, kerülnek szóba. Ez kétszeresen is aggasztó a számomra, mert jelen pillanatban egy új, irány elven dolgozunk, ö, amelynek célja, hogy ö, növeljük a, a munkahelyeket. A Soros Dán elnökség egyik kiemelt célja, pontosan az, hogy munkahelyeket teremtsünk, sőt zöld munkahelyeket teremtsünk úgyhogy a zöld munkahelyeknél ugyancsak e, szóba kéne hozni a nők kérdését. Hm, e, a szociális alapban, illetve azzal kapcsolatban specifikusan nem említik a nőket. Szerintem ennek kapcsán a bizottságnak tennie kell e, valamit. Hm. Az önök főigazgatóságánál mindenképpen gondolkozzanak el azon, hogy amikor a nők számára foglalkoztatást teremtünk, akkor a zöld foglalkoztatás ugyanilyen fontos lesz. A másik kérdésem, ugye egy tényfeltári táró ö, ö, misszión ö, számos tagországban jártam a romák között. Ön beszélt az úgynevezett még meg nem csapolt munkaerő bázisról, a a nők kapcsán. Na most a romák is az önök soros elnöksége alatt kiemelt súlyos szerepeltek. Azt szeretném tudni, hogy a romák esetében a nők, illetve a népesség hogyan kerültek itt integrálásra. Köszönöm. Van-e valaki még az Aldi-től, aki szót kérne? Cornelissen asszony, 1 perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen. Köszönöm, Andor úr, hogy eljött közénk. Néhány kérdésem volna az európai szemeszterrel kapcsolatban, talán tudja. Előadója vagyok egy saját kezdeményezésű jelentésnek a, a foglalkoztatási szakbizottságban az európai szemeszter és az Európa 2020 nagyon kapcsolódik a nők kérdéséhez. Ők azok a munkaerőt képviselő csoport, amelyet még nem aknáztunk ki kellőképpen, illetve az európai szegénységben is jelentős a szerepük. Nagyszerű, hogy megvannak a 2020-as célok, ezek gazdasági részben szociális célok, az a célkitűzés, hogy közelítsük a szélsőségeket, de úgy tűnik, hogy eh, eddig legalábbis nem sikerült te, eh, eh, teljesíteni azt, amit kitűztünk. Úgy tűnik, hogy a kompetencia harca folyik minden egyes szinten a nemzeti, illetve az éves növekedési felmérésnél is itt is például a FEM bizottság, meg az ECON bizottság különféle átfedésekben van. Az önök főigazgatósága, illetve az, a DG ECFIN ugyancsak húzakodnak a témával kapcsolatban. Tehát az a fontos, hogy a foglalkoztatási és a nemi dimenzió megfelelő mértékben kerüljön figyelembevételre, mert hiszen mi, európai nők számítunk önre, önökre. A korábbi eh, eh, stratégiában eh, nem igazán említették a nőket, illetve a nők terhelését. hogyha a jövendőbeli nemzeti reformprogramokban nagyobb hangsúlyt kapna a nemek kérdése, ez jó lenne. Utolsó kérdésem. a peres jelentés alapján vajon tovább lépést szerveznek-e, terveznek-e, hogy különféle jelentéseket dolgozzanak ki. Till fru Jannikodakis, 30 sekunder. Jangdakis üdvözlöm, biztos úr, érdekes időket élünk, nem tudom, hogy ki mondta ezt, de így van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a nők szerepe nagyon kulcsfontosságú lehet a gazdasági élénkítésben. A nők eldönthetik, hogy dolgoznak vagy sem, de mindenképpen értékes a hozzájárulásuk. Érdeklődésre hallgattam az észrevételét, hogy figyelembe veszik majd az eltéréseket. Remélem, hogy ez azt jelenti, úgy értette, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtenek majd a munkaerőpiacon Eh, a, a gyermekgondozási segély, illetve a gyers egy ideig ellen eh, ellenzője voltam, de hogyha ezt rövid, rövidítjük, akkor azt hiszem, hogy eh, javítja a nők esélyét a munkahelyek megtalálásában. Rövidebbre, rugalmasabbra kell venni, és a férfiak számára is lehetővé kell tenni azt, hogy szülői gondozási szabadságra vonuljanak, érdekelne a véleményük e, ügyben. A, a célok és a kvóták, egy kicsit olyan, olyan paternalista, önök szerint most hogy áll a helyzet, a nők egyedül is tudnak lépni, vagy kell nekik egy kis szelíd bögdös és van egy nemrégi bírósági ügy, ez is a nemekkel volt kapcsolatos, kockázat elbírálásról volna szó, egyébként pedig a, a nyugdíja kérdése nemzeti szintű. Köszönöm szépen. Figueridó asszony nincs itt, úgyhogy Eh, helyette más kap szót, Claire asszony, 1 perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a biztos urat közöttünk. A nők eh, központi szerepéről, a mainstreamingről eh, volt szó, illetve említette a nők szerepét a döntéshozatalban. Én is ellenzem a kvótákat, ahogy a kollégám is mondta. Szerintem ennek főleg a KKV-k esetében van káros hatása. Ön szerint valóban az Európai Uniónak azt kellene tennie, amit prédikál. Ugye az Európai Bizottságban alacsony a nők képviselete, a parlamentben még alacsonyabb. Gyakorlatilag e, az Európai Parlamentben a nők részvételnek nincsenek gazdasági következményei. E, hogy lehet elvárni, hogyan tudják önök elvárni, hogy elhiggyék például a, a közgazdaság területén, a gazdaságban azt, amit önök mondanak, hogyha nem statuálnak önök maguk példát az unión belül? E, mikor volt a parlamentnek utoljára női elnöke? Tessék, ne csak vizet prédikálni és bort inni, hanem álljanak a szavuknak. Roméni Satter asszony. Egy perc. Nincs mikrofon. Biztos úr, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Néhány megjegyzésem lenne. Az egyik a fizetések kérdése. Ön rámutatott, hogy a nők fizetése rendszerint a második fizetés a családban. Tehát akkor hogy lehetne hangsúlyozni, hogy az államok tekintsék át az adórendszert, hogy ne csak kiegészítő fizetése legyen a női fizetés a férfiakénak, hanem egyenlő értékű. A második kérdésem a karrierekkel kapcsolatos. Láthatjuk, hogy nagy erőfeszítést kell tenni, mert attól függően, hogy hány, hogy mikor születnek a gyerekek, az ember, az asszonyok, a nők egyre kevesebb időt törtenek a munkában, és hogy hogyha az államik, államok a képzésbe egyre több erőt fektetnek, tehát hogy a lányokat épp úgy képezzék, mint a fiúkat, akkor ez megerősíteni a nőknek a karrierjét. Ez nagyon fontos. A harmadik, az Európa Szociális Alap. Én már elmondtam, hogy ezzel kapcsolatban mit gondolok. De szerintem itt feltételként kellene a nők és a férfiak közötti egyenlőséget benni, és a parlamentnek azt fogom javasolni, hogy ezt vezessék be. A negyedik pedig nagyon sok erőfeszítést várunk a magánszaktortól, de szerintem a kormányszerveknek is sok mindent kellene tenni a nemek közötti egyenlőségért. Köszönöm szépen! Következő hozzászóló következik. Kedves biztos úr, nagyon szépen köszönjük az előadását. Szerintünk ön nagyon fontos szerepet játszik, különösen ebben az időszakban. Azt mondta, hogy a nemek közösi, közötti egyenlőség az egy gazdasági és szociális kérdést. És azt kérte, hogy a tagállamok a gender mainstreaming és konkrét akciók, cselekvések során erősítsék meg a nemek közötti egyenlőséget. Nem, mi történik, hogyha a tagállamok nem tartják tiszteletben, amit elvárnak tőlük? Akkor mi történik? Közbe tudnak önök lépni a tagállamok szintjén? erre sok pénzt, példát hozhatnék, de ön is nagyon jól ismeri ön ezeket, hiszen ő a nemek közötti egyenlőség megvalósításában nagyon jó munkát végeznek. Tehát a kérdésem ez, hogy önök tehetnek-e valamit, hogyha a tagállamok nem tartják ezt tiszteletben? Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Nem látom, hogy még valaki szeretne kérdéseket föltenni, tehát akkor Andor úrnak megadom a szót hogy válaszolhasson a kérdésekre. Azt hiszem lesz még idő, mielőtt el kell mennie. Köszönjük szépen, köszönjük a kérdéseket, a megjegyzéseket. Néha, amikor kérdés van, akkor úgy érzem, hogy megjegyzés is van benne. Általánosságban ugyanaz a téma megjelenik több kérdésben is, ez pedig a célkitűzéseket illetően, tehát, hogy a nemek közötti cél, egyenlőség célkitűzései, azok vajon konkrétan a nemekkel kapcsolatos célkitűzések, vagy pedig a foglalkoztatás és más területeknek a célkitűzései. Elsősorban a nőknek a vezetői pozíciókban levő szerepével foglalkoztak. A, ezeknek a célkitűzéseknek nagyon fontos feladata van, és pedig meghatározza az elérhető fejlesztési szintet. Természetesen, hogyha nem reális egy célkitűzés, akkor nem motiválja, nem ösztönzi a tagállamokat, a partnereket nem tudja bevonni. Nézzük akkor az első kérdést, hogy az 75%-os célkitűzés megvalósítható-e. Jelenleg nincs előrejelzés arra, hogy ez a 75 százalék nem lenne elérhető, tehát hogyha egy kritikus szakpolitikai tömeg nem hogyan létre, akkor nem tudjuk elérni ezt a 75%-at, ezért kell megváltoztatni tagállami szinten a szakpolitikákat, de nem csak tagállami, hanem EU-s szinten is. Őszinte szeretnék lenni önökkel, amikor a 75%-ot meghatároztuk másfél évvel ezelőtt, akkor az Európai Tanács eh, jóváhagyta a bizottságnak a javaslatást, és ez még azelőtt eh, történt, eh, mielőtt a gazdasági pénzügyi válság az ennyire súlyosá vált volna, és sajnos ennek a válságnak még nincs vége. Nos, nyilvánvalóan ennek eh, hatása volt a foglalkoztatásra, a munkaerőpiac eh, helyzetére, és ahelyett, hogy eh, növekedést tapasztalhattunk volna, inkább hanyatlást tapasztaltuk a foglalkoztatás területén, az EU szintjén. Tehát ezek a fejlemények nyilvánvalóan nehezebbé teszik, hogy elérjük ezt a 75%-ost. Mégis szeretném, hogyha megtartanánk ezt a szintet, és valamikor majd a célokon lehet változtatni, de most még a 2020-as stratégiának az elején vagyunk, és épp ezért én inkább azt mondom, hogy tekintsük át a szakpolitikákat, és az erőfeszítéseket erősítsük meg ahelyett, hogy inkább alacsonyabb szintre vegyük. Nos, látjuk a, a fiatalság kezdeményezést és másfajta szakpolitikák, szakpolitikákat, és azt hiszem, hogy a foglalkoztatási csomagban is megjelenik majd a nemek közötti egyenlőségek témája. Bauer asszony beszélt a szegénységi célkítőzésekre, valóban nagyon sok munkahely veszett el, és a költségvetési konszolidáció miatt a helyzet nem vált könnyebbé, és még ennél is nagyobb probléma, hogy Európa még megosztottabbá vált, mint korábban. Azt jelenti, hogy azon országokban, amelyeket ugye egyszerűség szempontjából a periferális országoknak nevezünk, azok sokkal nagyobb problémákkal kell, hogy szembenézzenek. Nos, az olyan célkitőzések, mint a nemek közötti kvóta, amelynek megvan a határideje, azt úgy látom, hogyha megfelelő döntéseket hozunk, e, megvalósítható célkitűzésekkel, akkor ezeknek van értelme az ilyen kvótáknak. Tehát nem mennyiségi e, célkitűzéseket kell felállítani. Többször beszéltem erről a témáról a német munkaügyi miniszterrel, és osztom a nézetét. Tehát, hogyha a lágya, puha eszközök nem működnének, akkor valamilyen fajta ütemtervet be lehet vezetni azért, hogy a változást ösztönözzük. Ez nem azt jelenti, hogy válveregetően nyúlnánk hozzá ehhez a témához, hiszen ezeket az érdekelt felekkel, a szociális partnerekkel, a civil társadalommal átbeszéltük, és ez segíthet abban, hogy közös szociális és politikai célkitűzéseket állapítunk meg. Vajon látjuk-e, hogy EU szinten mennyire lehetünk szigorúak a célkitűzésekkel. Először ez attól függ, hogy az, ország specifikus ajánlásokban, például a gyermekgondozási lehetőségek, intézményeknek a kérdésében már is vannak konkrét javaslatok, ugyanúgy, ahogy a nyugdíjkorhatár kérdésében, a nők és férfiak közötti nyugdíjkorhatár kérdésében. Jogi szempontból nyilvánvalóan a hatáskör a tagállamoké, az EU az közös politikai célkitőzéseket és eszközöket hozhat létre, és így megfelelő irányba vezethetjük ezeket a szakpolitikákkal. De a politikai célkitűzések, kötelezettségvállalások nagyon fontosak, de hogyha ez helyi vagy nemzeti szinten nem valósulnak meg, akkor az EU-nak szigorúan kell hozzáállni, de hát ez nem biztos, hogy hasznos hozzáállás lesz. Nos, van egy az úgynevezett progress alap, amelyekkel a tudatosságot növeljük, csináljuk, kampányokat, kísérleti projekteket támogatunk, amelyek a bevált gyakorlatokat terjesztik. És az Európai Szociális alap segítségével a tagállamok olyan programokat alakíthatnak ki, amelyek segítenek a bevált gyakorlatok megvalósításában. Az európai szemeszterrel kapcsolatban amely most a második sorozatot indítja. Az ország specifikus ajánlásokban jelentős eszközre tettünk szert, és egyetértek azzal, hogy akkor lesz ez ennek a felhasználása jogos, hogyha kiegyensúlyozott módon dolgozzuk ki ezeket az ajánlásokat. Az első fél évben az ECFIN-nel együtt készítettük el a dokumentumokat, ugyanis az adózás, az, mind az egyenlőség, a, az állami finanszírozás, államháztartás, stb. területéhez is hozzátartozik. Lehet, hogy ez itt a sürgősség kérdését veti fel, vagy a gazdasági fejlődés kérdését, tehát hogy melyik gyakorol erősebb hatást. Nyilvánvalóan, hogy a pénzügyi stabilitás hiányoz, hiányzik, akkor a rövid távú célok lesznek fontosak. Hogyha ezek a rövid távú pénzügyi szükségletek megvalósulnak, mármint hogy ezeket megoldjuk, akkor lehet, hogy kiegyensúlyozottabb lesz a helyzet, mert különben a költségek csak növekednének. Azt hiszem, hogy tehát, hogy a gyakorlatban megvalósítjuk-e azt, amit elméletben hirdetünk. Egyre több olyan szakpolitika van, amelyet támogatnak a részvételükkel a különböző érdekelt felek, de a különböző politikai állásfoglalásokban is hirdetik a nemek közötti egyenlőséget, de nyilvánvalóan többet kell tenni ezen a területen. A jó példa mindig segít. A saját példám is azt mutatja, hiszen én, vagy az egyetlen, én vagyok az egyetlen biztos, ahol a kabinet vezetője és a helyettesem is nő. Tehát ezzel próbálok én példát mutatni. De hogyha kemény eszközöket, szigorú eszközöket, kvótákat és feltételeket emlegetünk, akkor nyilvánvalóan reklamálni fognak. Tehát ezért mondtam, hogy a szükséges a megfelelő egyensúly e- elérése, tehát a szigorúbb eszközöket és a politikai érveket is fel kell használni, e, mert ez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Okay, Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy időt szakított és eljött körünkbe. Köszönjük, hogy lehetővé tette ezt a, az eszmecserét. Már régóta próbálkoztunk azzal, hogy idehozzuk önt, végre sikeresek voltunk. Nagyon nagyra értékeljük ezt, a találkozást, az eszmecserét. Remélem, hogy ebből rendszert tudunk majd tenni. Köszönjük még egyszer, hogy eljött. okay, då... I think we're going to continue now, so I... Eh, eh, folytatjuk, ismét svéd nyelvre fogok átváltani. Jó, tehát folytassuk, ahogy korábban említettem már. Most a hetes pontra lépünk tovább. foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2012-es évi rendes éves növekedési jelentésben. Meg is adom a szót Cornelissen asszonynak, az előadónak. Asszonyom, öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Logikusnak éreztem, hogy ez a pont Andor úr látogatása után jöjjön rögtön, mert hiszen e, érdemben beszéltünk vele, és vele kapcsolatban az európai e, növekedési e, felmérésről, jelentésről előadó vagyok, és a jelentésembe a mainstreaminggel kapcsolatos elemeket is be fogok építeni, Eh, az ilyen nemi dimenzióról eh, hallottunk korábban az Európa 2020 és a szemeszter kapcsán. Nekünk nincsenek a parlamentként eh, különösebb hatásköreink, szerintem az ECON szakbizottság is úgy döntött, hogy valamilyen hatáskörre szükség van, a sajnos azonban jelenleg nem rendelkezünk ezzel legalább egy eh, megszavazott parlamenti véleményünk legyen. Ezt eh, a tanácshoz továbbíthatjuk azzal a kéréssel, hogy tűzzék majd a tavaszi csúcsnak a napirendjére. Öt eh, kiemelt területet szeretnék megemlíteni a jelentésemben. A parlamentet is azt kérem, hogy prioritásokat határozzon meg, ne mindent egy kosárba zúdítsanak bele, E, és ebben a jelentős szerepet játszik a nemek aspektusa. Tehát e, e, ezeket fontosnak tartjuk, mert hiszen a nemzeti reformjelentésekben, programokban ezekről gyakorlatilag szó sem esik. Látják a mainstreaminggel kapcsolatos javaslataimat, Különösen ezzel kapcsolatban eh, érdeklődéssel várom az észrevételeiket. Holnap a módosítók eh, határideje jár le a foglalkoztatási szakbizottságnál, amennyiben ennek a szakbizottságnak van további észrevétele, módosító javaslata, akkor ezt eh, örömmel befogadom és helyt adok neki, beépítem. Nos, hát én azt hiszem, hogy erről ennyi. Köszönöm szépen, mondja az elnök megnyitom az eszmecserét a témával kapcsolatban. Továbbra is nyitva van a lehetőség. Bauer asszony. Thank you so much. Thank you for uh, this opportunity. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm ezt az érdekes és átfogó módosítást, gyűjteményt, néhány kérdésem volna, hogy jobban megértsem, <clears throat> hogy mi is volt az eredeti szándék a hetes módosítóban. Jó lenne tudni, hogy, hogy a szerző mire gondolt akkor, amikor a szociális automatikus stabilizálókról volt szó. szociális automatikus stabilizátorok. Vajon mi, mi ez? Mert ö, számomra legalábbis nem tűnik teljesen egyértelműnek itt a szándék, illetve a jelentés. A másik kérdésem a 9-es módosítóra vonatkozik. Ez sem teljesen egyértelmű, hogy itt a bizottságot mire kérnénk meg valójában egy elemzést kellene kapni arról, hogy a nyugdíjreform milyen hatással van a nők életére. Nem egészen tudom, nem igazán értem, hogy a, az adórendszer itt hogy jön be, mit jelent a módosító indítvány szempontjából. Tehát ez számomra nem teljesen egyértelmű. Jag eh, eh, lämnar ordet till fru Corneliusson. Elnök, Corneliusson asszony, elmagyarázná? Igen, igen. Talán át tudjuk fogalmazni a szöveget, hogyha nem elég egyértelmű. A hetesben a Social Automatic Stabilizers, ez tulajdonképpen a szociális biztonság, ez egyfajta stabilizáló szerepet tölt be, szociális stabilizátor szerepe van, az, az embereknek a vásárló erejét súlyozza ki. Ez segít abban, hogy a gazdaság ne kezdjen egy lefelé spirálba fordulni, hogyha emelkedik a munkanélküliség. Tehát a társadalombiztosítás valóban stabilizáló szerepet tölt be. Ugyanakkor mondom, megpróbálhatjuk egy kicsit átfogalmazni, csak azért, hogy egyértelmű legyen a dolog. A 9-es módosítóval kapcsolatban? Igen, igen. Az éves növekedési jelentés különféle gazdasági intézkedéseket ír elő, azért, hogy a nyugdíjak a jövőben is fenntarthatóak legyenek pénzügyileg Igaz, hogy a nyugdíjakat nem mindig szó szerint emlegetjük, de hát ezek gyakorlatilag az összes kormány számára az egyik legnagyobb költségtételt jelentik. Szinte gyakorlatilag minden országban zajlik a nyugdíjrendszerek reformja. Úgyhogy ezt nemi szempontból is meg kéne vizsgálni, tehát a javasolt reformoknál a, a nemek kérdését is figyelembe kéne venni, annak érdekében, hogy ez jól illeszkedjék más jövedelem, illetve adózási intézkedésekhez. Mert a, a nyugdíj, illetve az adó intézkedések gyakran egymás ellen dolgoznak, tehát vannak nők, akiknek ennek eredményeként a havi jövedelme még jobban csökken. Tehát ezt próbáltuk valahogy elmondani, tehát hogy legyen egy ilyen, egy ilyen nemi jellege ennek a, a, a dolognak, hogy a nőknek a jövedelmeit figyeljük meg. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a bizottság óhajt-e e pillanatban hozzászólni. A bizottság szót kér. Nem, úgy látom, tehát akkor ezt a pontot átlépjük, tovább lépünk a következő pontra, amelyet említettem már, a 15-ös pont az ahogy Cornelissen asszony mondta, mondja az elnök, erről a kérdésről a holnapi nap folyamán szavazunk, tehát a női e, esély egyenlőségről. Majd akkor hagyjuk el ezt a pontot. Då, då går vi in till punkten 15 som vi har bestämt att vi ska ta. Nos tehát, ezzel elérkeztünk a következő pontunkhoz, 15-ös pontról van szó. Elnézést mondja az elnök. Egy pillanat türelmet kérek. inte a svenska översättningen så jag säger nu på titeln på engelska istället om. Så får jag om Meg kell mondanom, hogy előttem angolul van, nem tudom a svéd dokumentum címét magyarul pedig a nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban plusz 2011, ez a címe. Át is fordulok az előadóhoz, Tfeld asszony, megadom a szót. To... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Elnézést, kollégák, de már a kezdete kezdetén mondtam, hogy körülbelül 5-10 perc múlva el kell mennem, mert az EKB e elnökével találkozom, úgyhogy néhány pontot áttekintenék. Ez az esélyegyenlőségről szóló éves jelentés. Általában véve azt gondolom, át kellene gondolnunk, hogy hogyan próbálunk jobban befolyni ezekbe a politikákba, mert korábban már mondtuk Andor biztos korral folytatott megbeszélésen, hogy szépek a szép hangzatos célkitűzések, és hogy a tagállamok azonban a gyakorlatban nem akarják megvalósítani őket, úgyhogy az éves jelentés tulajdonképpen már egy rituálévá fokozódott le. Akkor néhány pontot szeretnék kiemelni. Először is a gazdasági függetlenség, lenne néhány megjegyzés. Nagyon sok megjegyzést tettek az előző években ebben a témakörben, úgyhogy ismételném el őket. Néhány dologra rámutattam, amelyekről azt gondolom, hogy nagyon fontos. Először is hogy állandósult a szakadék a férfiak és a nők fizetése között, bérezése között, akárhányszor is hozzuk ezt szóba, úgy tűnik, hogy sohasem csökken ez a szakadék. Úgyhogy tényleg most már szükség van arra, hogy lépjünk valamit, valami konkrétat ebben az ügyben. Egyébként megjegyeznem, hogy bár a nők szerepét erősítenünk kellene a munkaerőpiacon, jó lenne, a kicsit szélesebb körben tekintenénk szét, és figyelembe vennénk, hogy a fiatal nők és a lányok jobban teljesítenek, mint a fiúk és a férfiak. És ez talán automatikusan helyrehozhatja a helyzetet, hiszen egyre inkább tudás alapúvá válik, szolgáltatás alapú a gazdaságunk, tehát akinek lesz diplomája, az jobban fog teljesíteni, mint azok, akiknek nincs. Úgyhogy lehet, hogy megfordul a helyzet a munkaerőpiacon majd. Tehát ez volt a bérezések közti különbség. Aztán egy olyan téma, amiről gyakran nem beszélünk, hiszen van egy dolog, amit gyakran kihagyunk, nevezetesen a házasságra vonatkozó törvények hatása a nők helyzetére. Nem tudom, hogy mi a statisztika többi országban, de a Hollandiában az a helyzet, hogy a vállás után a nők általában a bevételük 25%-át elvesztik, míg a férfiak 7%-os növekedést mutatnak, tehát ezt valahogy a gazdasági függetlenségbe be kéne venni. Aztán a kvótákat illetően általában nem értünk egyet ebben az ügyben, de korábbi jelentésekre utalnék, hiszen jó lenne, hogyha az Európai Bizottság figyelembe venné, hogy a tagállamok ezügyben mit tettek, és mi lett az eredménye. Aztán az Európai Unión kívüli nemi esélyegyenlőség. Hát ez a külpolitikánknak a része. Először is azt hiszem, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a nemek szerepe hogyan alakult az arab tavaszon, és azt hiszem, hogy a főképviselő asszonynak fel kellene hívnunk a figyelmét, hogy különösen nagy figyelmet szenteljen ennek az aspektusnak, hiszen előfordulhat, hogy az arab tavasz országai demokratikus útra léptek, de a nők nem hogy nyertek volna, inkább veszítettek ezzel a mozgalommal. A második téma itt, ebben a kontextusban, az az aggasztó dolog, hogy az ötös milleniumi cél nem valósult meg, ez pedig az anyai egészség javítása. Egyre nagyobb a lemaradás itt. És hát itt nyilván nem csak az erőforrások hiányáról van szó, hanem arról is, hogy a hozzáállás, a mentalitás nem változott, különösen a szexuális reproduktív jogokat illetően, és nyilvánvalóan, hogy amíg ez nem javul, addig a milleniumi gólok a millennium célok ötös célkütőzés keretében nagy változtatásokra van szükség. Aztán az úgynevezett méltóság és integrálás kérdése, illetve a nők elleni erőszak elleni harc, a homofób és transzfób erőszak kiemelése nagyon fontos. A családon belüli erőszak, ez gyakran alábecsülik, a spanyol soros elnökség ezzel foglalkozni fog, de gyakran ezt magánügynek tekintik, úgy tekintik, hogy ez a férj és a feleségnek az ügye, ugye a nő és a férfi ügye, pedig ez egy társadalmi probléma. Ha megnézik, hogy hogyan nő az áldozatok száma, Hát lehet, hogy túlzok egy kicsit, de belevehetnénk a dokumentumba, hogy ez lehetne, ez egy nemzetbiztonság vagy egy közbiztonsági kérdés is, de egyre inkább átható a probléma. Aztán a szexuális felvilágosítás és jogok, a nők szexuális autonómiájának kérdése nagyon fontos. Tudom, hogy ez egy tabu, de amikor arról beszélünk, hogy a háztartáson belüli erőszak, a nők elleni erőszak elleni harc, akkor ezt is figyelembe kell vennünk. Aztán még néhány specifikus kérdés. Először is nagyon remélem, hogy a Dán soros elnökség előrelép az úgynevezett horizontális irányelv a diszkrimináció elleni harc területén előrelép, ez egy teljes jogalkotási csomag másodszorban. Az egy emberes háztartásoknak a kérdése hiszen támogatjuk a fiatal családokat, jó, ezt támogatom, de úgy tűnik, hogy megfeledkezünk arról, hogy van egy demográfiai fejlemény, mi szerint minden harmadik háztartás az Európai Unióban egy szülős felállású, és ezért nagyon nagy hátrányokkal küzdenek, amikor a TB-jükről, lakhatásukról, biztosításukról van szó, a nyugdíjukról, és minden más tekintetben is. Úgyhogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül háromból egy háztartást érint ez a probléma. Ez egy demográfiai fejlemény az Európai Unióban. Végül. hogy ismételjem meg, hogy a ház felhívta az EB figyelmét arra, hogy végre egy úti tervet készítsenek el a leghátrányosabb helyzetű emberek helyzetének javítására, az LGBTI-ra, úgyhogy én szerintem ö, ö, támogatni kell ezt a célkitűzést. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak, és tessék. Köszönjük szépen ezt a jelentést. Szerintem ez egy nagyon jó jelentés. Én szeretnék rámutatni néhány nagyon fontos dologra. Jó lenne szerintem, ha többet tudnánk beszélni a nők elleni erőszakról, és a házasságon belüli erőszakról, hiszen ez egy valós probléma. Nekem tetszik, hogy ön ezt közbiztonsági kérdésként ítéli meg, és nem magán jellegű ügyként teljes mértékben tudatában kell lennünk, hogy Európában egyre több nő belehal, több nő hal bele a házasságon belüli erőszakba, mint terrortámadásokba. Mégis sokkal többet teszünk a terrortámadások ellen, mint a családon belüli erőszak ellen. Úgyhogy az úgynevezett European Protection Order, nek ez része kellene, hogy legyen, bele kellene, hogy vegyük a családon belüli erőszakot. Hogy ragaszkodjunk az, hogy, szük, hogy szülessen egy olyan irányelv, amely a nemi alapú erőszakot célozza. Elnök, köszönöm szépen. A hozzászóló folytatja. A horizontális irányelv nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy ez esetben támaszkodhatunk a Dán elnökség munkájára. Elnök, köszönöm szépen. Tessék. Köszönöm szépen az nőnek, nagyon nagy lelkesedéssel állította össze ezt a jelentést, és én nagy örömmel látom azt, hogy ilyen intenzitással kezelünk egy tulajdonképpen régi témát. Nagyon szomorú vagyok viszont, mint majd, hogy nem fullasztó, hogy soha nem érünk el itt eredményt. Különösen a fiatal nők helyzete szomorító az esélyegyenlőséget illetően. Hiszen el kell, hogy mondanom, hogy nem régen nagymamává váltam, és, és már gyakran aggaszt engem, hogy a lányaim hogy döntenek. Úgyhogy végre meg kellene varosítanunk a gyakorlatban ugyanazért a munkáért, ugyanaz a díjazás. Hogyha az ember ugyanaz a diplomája van, ugyanaz az állása, de még a akkor is a valóságban még másképp néznek ki a dolgok. A valóságban úgy néznek ki ugyanis a dolgok, hogy a nő abban a pillanatban, amikor családanyává válik, akkor egyszerűen megnöveli a szakadékot a férfiak és a nők fizetése között. Hogy akkor a társadalom úgy dönt, Á, hát a nőnek sokkal jobban, sokkal inkább a dolga a háztartás, és hogy a férfi, ha azt mondja, hogy én veszem át a család vezetőjének a szerepét, a háztartási dolgokat, akkor pedig negatív megítélésben részesül. Tehát még egyszer, nagyon fontos, hogy a szociális munkát, a családon belüli munkát is díjaznunk kell lehetővé kellene tenni, hogy egy banki állás például ugyanazt a megítélést kapja, mint egy gyermeknevelői állás a családon belül. Tehát a szociális megítélés, a szociális feladatok betöltése jobb megítélést kapjon a társadalomtól. Szerintem ezzel foglalkoznunk kell, és az, hogy egyenlő bérezés a gyakorlatban is megvalósuljon. Nagyon fontos, hogy amikor az ember letudja az aktív munkavállalói életét, akkor a mérleg ugyanazt mutassa férfi és nő számára. Úgyhogy nagyon fontos, hogy tudatosítsuk a társadalomban a különbségeket. És hogy a család illetve a társadalom számára végzett munka ugyanolyan magas díjazásban részesüljön, mint egy foglalkoztatott állásbérezése. Elnök, köszönöm szépen. Gurmai asszony. Tak, thank you very much. Köszönöm szépen. Természetesen mindig örülök annak, amikor látom, hogy hogy haladunk előre, és különösen azt, hogyha a bérezés közötti szakadék betöltődik. 2007-ben még, ti, még 50 százalékos volt a különbség, tehát a nőknek 54 nappal többet kellett dolgoznia, mint a férfiaknak, most meg 63-at de ha nem születik egy irányelv ezt illetően, akkor semmi nem változik. 2006-ban megszületett az első jogalkotási csomag, most Magyarország aláírt egy új csomagot, ahol az egyenlő munkavállalásért egyenlő bérezés jár, de emlékeztetném mindenkit arra, hogy a római szerződésben is benne volt már 54-ben ez a kitétel, és mégsem történt semmi, és direktíva nélkül nem is történt semmi. Természetesen a spanyol sorosának nagyon nagyra törő volt, de hát azért legyünk realisták. Évente 1% körülbelül ez van a reális. Ha a különbségekről beszélünk, sajnos nem tudtam itt lenni, amikor a nyugdíjreformról vitáztunk, de hogyha a bérezésekben van különbség, akkor természetesen a nyugdíjakban is lesz. Úgyhogy Andor biztos ugyan mindent megtesz, de ennek ellenére a gender mainstreaming még mindig hiányzik. Redding asszony nem értette ezt meg, ez fontos. Ma az Európai Unióban minden ötödik nő szegénységben él, és hogyha a nemi dimenziót nem vesztük be a nyugdíjreforma sem, akkor minden nő szegénységben fog élni időskorára, úgyhogy a mi vállunkat nyomja ez a felelősség, hogy ne, tér, ne történhessen ez meg. A 65 éven felüli nőket jobban fenyegeti a szegénység és a minimum alatti élet ezen kívül gyakran nem fizetik a munkájukat, nem tudják fizetni a TB-jüket, mert hogy nem hivatalosan dolgoznak, és természetesen otthon is dolgoznak, de arra nem kapnak fizetést, de azért, hogyha valaki vigyáz az ember gyerekére, akkor többet költ rá, mint a saját munkájáért kapna ezért. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy megbeszéljük és megemlítsük, hogy a reform területén is a nemi különbségeket figyelme kell venni. Írt a döntéshozatalban az egyenlő részvételről. A norvég miniszterelnököt volt szerencsém meghallgatni két héttel ezelőtt. Ő meggyőzött engem arról, hogyha jóléti államot akar megvalósítani az ember, akkor a nőket be kell vonni a döntéshozatalba és a felső vezetői pozíciók betöltésébe. Hiszen Norvégiában az látszik, hogy ha 40%-a a felső vezetőknek nők, akkor több profitot termelnek a cégek. És persze a válságot említette, de igen, a válságot persze a férfiak az első áldozatai, de ők okozták a krízist. Úgyhogy, és az a baj, hogy most már az áldozatok nők. Úgyhogy ezt figyelembe kell vennünk. Ami pedig az erőszakot illeti, ez egy olyan kérdés, amelyre figyelnünk kell, úgyhogy hiszek benne, hogy jó munkát végzett, és örülök, hogy az LGBTI-ról is beszélt, hiszen minden emberi élet számít az Európai Unióban. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nu går ordet fru Köszönöm szépen, elnézést kérnék, hogy elkéstem a vitáról. Nem tudom, hogy említették-e már, de azért elmondom, hogy nem csak az fontos, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kapja egy férfi és a nő, hanem az is fontos, hogy nagyon sok olyan nő van, akinek magasabb a minősítése, mert jobb oktatásban részesült, és jobban képezte maga tovább, és még sem vettük őket bele a jelentésünk. Ja, belekerült? Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bizottságnak a képviselője szeretne most hozzászólni. Um, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr és köszönöm a jelentéstevőnek is, hogy egy ilyen jó, érdekes jelentéstervezetet állított össze. Nagyon sok eredeti gondolat van benne, épp ezért felhívja a figyelmet nagyon sok olyan szempontra, amelyel foglalkozni kell. A bizottságnak a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló éves jelentés, amelyet 2004 óta állítunk össze az Európai Tanács kérésére. Ez egy nagyon fontos jelentés, amelyet a tagállamokkal állítunk össze. Az, hogy az Európai Parlament és jelentéseket készít ezzel a jelentéssel kapcsolatban minden évben, nagyon fontos információt jelent számunkra. Ugyanis minden évben a parlament a saját szempontjával hozzájárul ahhoz, hogy sugalmazzon nekünk bizonyos szakpolitikákat. Nyilvánvalóan észrevették, hogy a 2011-es jelentés, amely ennek a jelentés tervezetnek is a témája, most először folytatja a 2010-es, 15-ös időszakra szóló nemek közötti egyenlőségnek a struktúráját. Van egy statisztikai melléklet is benne, amelyben összesítjük nemek szerint a különböző statisztikai adatokat. Ma is utaltak többször ezekre az adatokra, és pedig amikor arról volt szó, hogy az európai egyetemi hallgatók és végzetteknek 60%-a például nő mostanában Európában. Tehát ezek a statisztikai adatok nagyon fontosak a döntéshozók számára Európában. Elnézést, hogy kérek, hogy ilyen udvariatlan vagyok, de jeleztem, hogy 4.30-kor egy másik bizottságban kell lennem. Nem tudom ketté válni most, csak egyetlen kis megjegyzésem lenne, és aztán majd kétoldalúan a bizottsággal konzultálunk, ezzel talán biztosítom azt, hogy a meghallgassák a bizottságot. Meg szeretném köszönni a kollégáknak a megjegyzéseit, és nyilván tudják, hogy az első tervezetben nagyon kis hely áll rendelkezésre, tehát minden eh, megjegyzést, hogyha benyújtanának módosítók formájában, akkor e- én ezt figyelembe veszem, és még egyszer elnézést kérek, hogy el kell mennem. Elnök, eh, nem probléma, E, és sajnálom, hogy nem korábban vettük önt előre. Nos, akkor most visszaadom a bizottságnak a szót. Tehát szeretném, szerettem volna rámutatni, hogy a 2011-es jelentésnek van egy másik melléklete is, amely a nőkkel foglalkozik a gazdasági döntéshozatalban. Tehát olyan nőkkel, akik vállalatoknak az igazgató tanácsában tagok. És ezen jelentéssel kapcsolatban Reding biztos asszony bejelentette, hogy 2012 márciusában foglalkozik majd a, azzal, hogy mely, milyen előrelépést sikerült ezen a területen elérni. Nos, a jelentéstevőnek a jelentés tervezetében nagyon sok érdekes kérdés merül fel. Osztjuk azokat az angályokat is, amelyeket ő említ, elsősorban a gazdasági válság hatásával kapcsolatban, tehát, hogy milyen hatással van a férfiak és a nők közötti egyenlőség területén a gazdasági válság, és Európában a szociális intézmények is milyen hatását érzik. A bizottság a konkrét kérdésekre reagálni fog. Elsősorban a Mi fejlesztési célkitűzésekkel kapcsolatban, aztán az irányelvel és a jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos kérdésekkel az egy keresős, illetve az egy személyből álló uh, háztartásokkal kapcsolatban is konkrét választ fogunk megfogalmazni. Mindenesetre üdvözöljük ezt a jelentést tervezetet, és szeretnénk megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Nos, jelenleg nem tudjuk lezárni ezt a kérdést. A módosítók benyújtásának a határideje dece, január 10-e dél. És akkor 25-26-án fogjuk ezeket a módosítókat megbeszélni, és február 7-én és 8 on fogunk szavazni róluk az áprilisi plenárison fogunk róla szavazni. Nos, akkor ezzel lezártuk ezt a napirendi pontot, és akkor jön a hatos napirendi pont, amely az energia hatákonysággal. Elnézést kérek, mi volt a módosítások benyújtásának a határideje? Január 10-e? Igen, igen. Nos, tehát akkor a hatos napi rendi ponttal foglalkozunk. Az energia hatékonyság, a különböző irányelvek hatályon kívül helyezése. Nos, akkor és üdvözlöm a asszonyt, és övé a szót. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy hiányoztam az mostani ülés elejéről a Nőjogi Szakbizottság ülése egybeesett egy másikkal, a Környezetvédelmi Szakbizottságival, ott is meg kellett jelennem, mert aki biztos ugyancsak megjelent azon. Most ezt elmondtam, azt is elmondom, hogy nagyon sajnálatos, hogy állandóan két helyen kell lennünk ugyanabban az időben, a jövőben még nehezebb lesz a helyzetem, mert van egy jelentés tevői pozíció, is a nők és a klímaváltozás kapcsán. Ezt holnapra tették a napirendbe, akkor éppen szavazni fogok a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Hát szóval nem könnyű a határidő naplóinkat összhangba hozni, hogyha az ember egyszerre több szakbizottságban is posztot tölt be. A hatos pontra térek rá a napirendben, energiahatékonyság. Illetve a 2004 per 8, illetve 2006 per 32-es irányelvek hatályon kívül helyezése. Néhány szót hadd szóljak a szövegösszefüggésekről. Amint tudják, az Európai Unió azt állapította meg, hogy 20 százalékos primér energia megtakarítást ér el 2020-ig. Ez volt az öt fő célkitúzás és egyik eleme a 2020-ig tartó stratégiában a, a, a fenntartható növekedés zálogaként. Ezzel együtt azonban a bizottság legutolsó becslése, amely figyelembe veszi a nemzeti energiahatékonysági célokat is a 2020. évig. E, ennek alapján e, azt látjuk, hogy a kitűzött célnak csak a felét tudjuk majd elérni az Európai Unión belül. Ezért tehát ez a bizonyos javaslat egy egységes keretet próbál a helyre tenni. E, ennek segítségével gondoskodni lehetne arról, hogy Eh, tényleg elérjük a 20% energiatakarékosságot eh, 2020-ig, ennek alapján megvetjük az alapjait a 2020. év utáni hatékonyabb energiagazdálkodásnak, továbbá eh, ennek segítségével át tudunk lépni bizonyos piaci hiányosságokat, a hatékony energia ellátás és energia felhasználás területe ugyancsak nagyon fontos. Az együtt generált energia irányelv, illetve egyéb vonatkozó irányelvi rendelkezések visszavonásra kell, hogy kerüljenek, hogyha ez az új irányelv egyszer majd hatályba lép. Ez a bizonyos ö, ö, ö, irányelv tervezet meg tudja határozni azt is, hogy a nőknek speciális képzést kell kapni, hogy ők is segíthessenek az energiatakarékossági célok elérésében, hiszen a nők is betölthetnék a jövendőbeli új munkahelyeket az energiahatékonyság területén szándék az, hogy a tagállamoknál meg kell fogalmazni egy szociális célt is, ez legyen az energiahatékonyságok célok elérésének egyik eleme. Ennek révén lehet támogatni azokat a családokat, ahol bizonytalan az energiaellátottság, illetve a bizonyos sérülékeny tár, társ, társadalmi csoportokat is támogatni lehetne, hogy ezeknél is az érintett háztartásokban javuljon az energiaellátottság, illetve csökkenthető legyen az energiafogyasztás költsége. Itt jön be a képbe a nemek szerinti dimenzió, amely ennek a szakbizottságnak a speciális témája. 13 módosító indítvány került be hozzám eddig. Úgy látom, hogy ezeknek a legtöbbje valóban hasznos és értékes hozzájárulás a Nőjogi Szakbizottság részéről kivéve a 14-est és a 21-est. Ezek e, ennek, ezek meghaladják e, ennek a szakbizottságnak e, a kompetencia szintjét, ennél fogva azt javaslom, hogy a 14-es és 21-es módosítót szavazzuk le. Ezek túlnyúlnak a szakbizottságunk hatáskörén, annak ellenére, hogy bizonyos technikai értelemben jók, de hát akkor inkább a, a Környezetvédelmi Szakbizottságba kellett volna ezt például előterjeszteni, nem a női jogi szakbizottságban. Az összes többi módosított pedig személyesen javaslom elfogadásra, elnök. Köszönöm szépen. Klász asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm Esztrella asszonynak is, hogy bemutatta a bejelentést. Hagy magyarázzam el még egyszer azt, hogy miért fontos az, hogy energiahatékonyságról beszéljünk most. Azért, mert itt is egy felvilágosító kampányt kell folytatnunk. A 20-20-20-as célokat kitűztük. De én más irányból közelíteném meg. Energiahatékonynak kell lennünk, de én úgy gondolom, hogy a hangsúlyot kellene, hogy legyen. Hogyha az embernél van energia, ha, ha, ha én, az enyém az energia, akkor hatalmamban áll, hogy a szegénység ellen küzdjek. Tudjuk, hogy a világnak az energia erőforrásai korlátozottak és aktívnak kell lennünk, energiaszegény Európa, sőt, néhány régióban egyáltalán nincs energiaforrás, ezért aztán nagyon fontos az, figyelembe véve, hogy a népesség egyre nő a Földön, hogy az energiafelhasználást csökkentsük a jövőben, mert azt akarjuk elérni, hogy minden ember hozzáférhessen az energiához, ahhoz, hogy az egészségét biztosítsa, és egyfajta jólétet. Ezért aztán az energiahatékonyság alap eleme az erőforrásokkal való gazdálkodásnak. A versenyképességet fokozza, munkahelyeket teremt, és a környezetet kíméli. Egyébként a környezetvédelmet azért említettem csak harmadjára, mert szerintem az energiahatékonyságnak nagyon sok más eleme is van. Mi azt kérjük, hogy tájékoztató kampányt, képzéseket és információt, cserét indítsunk be arról, hogy hogyan bánjanak az emberek az energiával. Természetesen ez a tagállamoknak a kompetenciája, ezért én azt gondolom, hogy nem jó dolog az, hogy a tagállamok mindig visszafogják itt magukat, és mindig Európára akarják bízni ezt a feladatot. Mutassunk rá, hogy a tagállamoknak aktívabbaknak kell lenniük ezen a területen. Nagyon sok helyen, az interneten, fórumokon elérhetők információk ma már, úgyhogy az energiahatékonyságot ezzel lehetne növelni. Nagyon fontos a nők bevonása ebbe a témába, hiszen általában a magánháztartásokban a nők azok, akik döntenek afelől, hogy melyik energiaforrással hogyan bánnak, fűtés, háztartási gépek alkalmazása. Tudom, hogy ez magától értetődőnek tűnik, de a háztartásoknak a 80%-ában eh, túl sok energiát eh, költenek el, mégpedig azért, mert nem jó a szigetelés a háznak, rosszul szellőztetik, és így tovább, és így tovább. Az energiahatékonyság területén az épületeknek a szigetelése és az új fűtési rendszerek bevezetése alapvető fontosságú, és egy-egy háztartásban a nők 50%-ban vagy annál magasabb arányban döntenek az energiafelhasználásról. A gyermeknevelésben is nagyon nagy szerepet kellene, hogy ezt játszon. Tájékoztassuk a gyermekeinket már az óvodában arról, hogy hogyan lehet hatékonyabban bánni az energiával. A jövő energiafelhasználóit meg kell tanítanunk arra, hogy hogyan védhetik az energiaforrásainkat a nők kompetenciája nem csak a háztartásokban kell, hogy megnyilatkozzon, hanem eh, a munkavállalásban, a munkaerőpiacon is. És itt is példát mutathatnak a jobb energiahatékonyság területén, illetve a politikai döntéshezetelekben a kis közösségektől kezdve egészen az unió szintig beleszólhatnak az energiahatékonyságba, és szóljanak is bele. Támogatom a raportőrnek, Esztrella asszonynak azt a felhívását, hogy a nők aktívan részt vegyenek a döntéshozatalban. Finanszírozási lehetőségeket fel kell kutatnunk az Európai Unióban. Ha jól értem Esztrella asszony, akkor ugyanazokat a módosító indítványokat látom itt viszont, ahol már korábban is felmerült bennem a kétség, hogy ez ide tartozik-e. A tagállamokat felszólítjuk, hogy ösztönzőket teremtsenek az energiahatékonyság megteremtésére. Ez nem feltétlenül Európa szerepe, hogy minden egyes programba beleszóljanak. Új programokat kell bevezetni, energia felhasználás szempontjából kis fogyasztású közösségek létrehozására, városok, régiók létrehozására. Egy nem nagyon értem egyébként, hogy ez alatt mit ért a jelentéstevő, de a mi kiindulásunk az kellene, hogy legyen, hogy minden régió és minden város spórol az energiával. Nem kellene itt kieleznünk az ellentétet, hogy egyik oldalon vannak energiahatékony települések, másik oldalon meg nincsenek. Tehát ezt nem értem, szerintem arról kell gondoskodnunk, hogy mindenki mindent megtegye mindenhol az energiahatékonyság érdekében. Holnap, ha így módosítjuk a szöveget, akkor jó szavazási eredményt érünk el, és mindenkit arra szólítanék fel, hogy holnap jelen legyen a szavazáson. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tomzon asszony. Köszönöm szépen, elnök. Elnök úr, először is gratulálok a jelentéstevőnek, a vélemény előadójának, mert úgy gondolom, hogy valóban egy nagyon fontos terület, nagyon lényeges kérdésekre világított rá. Az is fontos, mert hiszen a mai napon az ülést Andor biztossal nyitottuk meg, aki azt mondta, hogy a tagállamokban nem egészen értik meg, hogy miről szól a gender mainstreaming. Nem csak a tagállamokról van szó szerintem, mert hiszen itt van ez a bizonyos energiahatékonysági irányelv. Na most ebben sincs egyáltalán semmiféle női nemekkel foglalkozó, illetve a genderrel foglalkozó aspektus. Andor úr megígérte, hogy majd kezdeményezi, hogy egy nemekkel kapcsolatos kartát hozzanak létre. 2010 márciusában minden egyes biztos aláírta hogy a maguk területén, a saját főigazgatóságukon a központi helyzetbe hozzák a nemek kérdését, a gender mainstreaming kérdését. Klaus azt mondta, hogy a, a nők döntik el, hogy a háztartáson belül hogyan használják fel az energiát. Ők határozzák meg végül is a háztartási költségvetéseket. Szerintem ez Európa szerte nagyon jó példa lehet. Ebből is kiderülhet, hogy az Európai Unió milyen irányba tevékenykedik ebben az irányelvben sokat beszélünk az energiaszegénység kérdéséről ki az, aki képviseli az energiaszegénységet? Hát ki más, mint a nők. Az energiaszegénységről beszélünk az Egyesült Királyságnál például, a családoknál, főleg az egyszemélyes háztartásoknál jelentős költségként jelentkezik az energiafelhasználás, ott például javítani kell a szigeteléseket, és itt Úgyhogy mindenképpen a szegények hasznára válnak ezek az intézkedések, és a szegények között is ugye leginkább nők vannak. Nagyon örülök, hogy a FEM szakbizottság vállalta a kezdeményezést, és létrejött ez a vélemény. Az energia szektorban, pontosabban az energia hatékonyság területén azt látjuk, hogy a munkahelyek legnagyobb részét férfiak töltik be. Amikor Ken Livingstone London polgármestere volt, bebizonyította, hogy a föld alatti, azaz a londoni metró utasainak a túlnyomó része nő, ugyanez nem volt igaz azonban a metrónak az alkalmazottaira. Mindenképpen szükség van arra, hogy a nők hozzáférjenek a jó, biztonságos és jól fizetett helyi munkahelyekhez, és ebben ez az irányelv segítségünkre lehet. Köszönöm szépen, elnök. Gurmai asszony. Elnök úr, örülök, hogy éppen Rita Tomszent követően tudok hozzászólni. Köszönet Eszrel asszonynak a, a, a véleményért. Britta Thompson megemlítette azt a rendkívül fontos dolgot, amit igazság szerint a 2009-es európai parlamenti választási kampányban mi javasoltunk, hogy legyen egy olyan nőjogi karta, ami minden egyes területen, ahol nem létezik még az egyenlőség férfiak és nők között, ez megvalósulhasson. 2010 márciusában elfogadott egy olyan dokumentumot Vivian Reding, ezért felelős biztos, amiben nagyon világosan meghatározta azt, hogy valóban az esélyegyenlőséggel, a úgynevezett gender mainstreaminggel minden egyes biztosnak foglalkoznia kell. Ennek megfelelően e, úgy látom, hogy a biztos asszony nem kellő hatékonysággal alkalmazza e, ezt a fajta e, felvetést, tehát ezért is nagyon fontos, hogy ebben a bizottságban különös tekintettel figyelünk erre. Nagyon fontos az, hogy a vélemény előadója úgy látja, hogy egy lehetőséget kapunk ebben a véleményben arra, hogy a nők szerepét hangsúlyozzuk a speciális képzésekben, az energiahatékonysági célkitűzések teljesítésében, de alapvetően egyfajta szokásjogot kell e, tudni megváltoztatni. Tehát alapvetően e, nagyon sokszor e, szerettük a meleget, ugye? És hát nyilvánvaló, hogy ma már, hogyha 24, sőt 25 fokot is eh, alkalmazunk a lakásban, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy túlságosan meleg. Tehát egyfajta szokásjogot kell megváltoztatni, igenis lehet hűvös szobában aludni, adott esetben 18 fokban, és lehet eh, napközben eh, nyilvánvaló alacsonyabb hőmérsékleten is eljenni. Éppen itt eh, Brüsszelben, amikor 2004-ben eh, megérkeztünk, akkor az egyik képviselőtársam kapott egy olyan levelet, hogy túlságosan sok energiát fogyaszt, miért kell a eh, fűtést fönt hagyni napközben, amikor egyébként nincsen senki otthon. Tehát én mindenképpen úgy gondolom, hogy azért is fontos ez a fajta tudatosítása a akár bármelyik európai tagállamban élőknek, hogy igenis mi magunk is tehetünk, ezért egyetértek Krisztával abban, hogy igenis e, ezt, e, hogy hatékonyan használjuk, vagy felhasználjuk az egyébként egyre fogyó energiát, ezt valóban a legkisebbekkel kell elkezdeni, tehát akár a bölcsődében, akár az óvodában e, jelezve azt, hogy igenis fontos hogy adott esetben meg tudjunk takarítani. Másrészt Britta Thompson arról beszélt nagyon pontosan, hogy a szegénység arcú, tehát ennek megfelelően igenis fontos az, hogy különös tekintettel odafigyeljünk azokra, akik egyébként nem is biztos, hogy hozzáférnek a megfelelő mennyiségben az energiákhoz. Úgyhogy én bizakodó vagyok, hogy az ITRE bizottság a véleményt nagyon komolyan veszi, és természetesen, ahogy Kriszta is jelezte, jó esélyesek vagyunk arra, hogy egy pozitív véleményt fogadjunk el. Tack så mycket för det och då har jag gett mig själv... Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni ezt a javaslatot. Nagyon sikeres javaslatnak tartom. Ugyanis nagyon fontos, hogy a nemek szempontja is érvényesüljön. Vannak persze olyanok, akik úgy gondolják, hogy nem kellene, de hát mindennek van nemi oldala is. Nem akarok túl sok időt tölteni ezzel a kérdéssel, de a 15 és 18-as módosítókkal kapcsolatban két javaslat is van. A megközelítés ezekben megfelelő, de a megfogalmazásuk a nem jó. Úgy tűnik, hogy biológiai szempontból azt mondják, hogy hát a nők ilyenek. A 18-as módosító például példa erre, ugyanis a háztartás vezetésben a nőknek a, az illetékességéről beszélnek. Elhiszem, hogy bizonyos országokban elsősorban a nők vezetik a háztartást, és ezért nyilván értenek hozzá, de hát ez nem azért van úgy, mert ők nők, hanem azért, mert a, szó, a társadalmi pozíciójuk ilyen. Tehát nem szeretnénk, hogy e, ezt biológiailag meghatározottnak tartanák, hiszen ez társadalmilag meghatározott. Tehát, hogyha ez így marad, akkor nem tudok mellette szavazni. Köszönöm szépen. Nu glömde bort mig Nos, akkor Hudson úr szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, egyetértek klassz asszonynal, valóban vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ez eléggé triviális kérdés, hiszen itt villanykörtékről és a többiről van szó, és ez nem fontos, de bizony fontos, mert hogyha az energia célkitűzések nem megfelelnek, akkor az a fogyasztók jogaival kapcsolatos, tehát hogy milyen fajta készülékeket vásárolnak. Nyilván a férfiak is vásárolják ezeket, de fontos rámutatni, hogy itt a nők azért nagyon nagy szerepet játszanak, tehát itt a háztartások energiafelhasználásáról van szó, alacsonyabb energiafelhasználású villanykörtékről, és a többi. Tehát a, az energiapolitika az nem csak a közlekedés területén, hanem például a főtés területén is nagyon fontos. Tehát ezért ez nagyon fontos politikai terület, és épp ezért köszönöm a támogatást, és ahogy a jelentéstevő mondta, fontos, hogy ezeket a célkitűzéseket elérjük. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sok munkahely jön létre ezekkel kapcsolatban, és ezek hagyományosan általában férfi munkahelyek, épp ezért nagyon fontos, hogy megfelelően osz, oszoljanak meg ezzel kapcsolatban van egy jogalkotás tervezet, amely a munkavállalók képzésével foglalkozik, és nagyon fontos, hogy itt is figyelembe vegyék a, a nemek kérdését. A módosítókkal kapcsolatban nem szeretnék megjegyzéseket tenni, csak inkább a 17-est hangsúlyozni, amely a célkitűzés másfél százalékról egy százalékra csökkenti. És ez valószínűleg a legfontosabb módosító ebben az egész szövegben, tehát kérem gondosan mérlegeljék, hogy ezt tényleg így akarják-e csökkenteni. Elnök, köszönöm szépen. Ezt rá kap Köszönöm szépen, elnök úr. nagyon hálásan köszönöm a kollégák megjegyzéseit. Nagyon érdekes és jelentős vitát folytattunk. És megértem Klász asszony aggájait. Én is tagja vagyok a Környezetvédelmi Bizottságnak, már két parlamenti időszakon keresztül tagja voltam, és az energiahatókánysági kérdések mindig is napirenden voltak. Sőt, én egy közös energiapolitika mellett tettem le a voksomat. Azt hiszem, hogy az európai energia nagyon profitálna abból, hogyha közös energiapolitika lenne. Fontos a biztonság és a sokféleség is az ellátásban, és én hangsúlyozom, hogy a megújuló energiába való befektetés, beruházás is nagyon fontos. De ebben a véleményben, véleménytervezetben nem erről van szó. Hiszen a Nőjogi Bizottság hatály, hatáskörén kívül esnek ezek a kérdések. Én nekem az energiahatékonysági irányelv nemi aspektusairól kellett beszélnem. Egyetértek azzal, amit hallottunk, a, meg, a változó viselkedésmódokkal kapcsolatban, amelyeknek komoly következményei vannak, amely az energiahiányhoz vezethet mindannyian hozzájárulhatunk az energiahatékonysági célok eléréséhez, például egyszerűen a villany kikapcsolásával, amikor az ember hazamegy az irodából. Vagy ö, alacsonyabb energiahatékonysági gú, ö, vagy fogyasztású villanykörték használatával ez az, akár az Európai Parlamentre is vonatkozhatna, hiszen itt is mutathatnánk jó példát az ilyenfajta energiatakarékos viselkedésre, hiszen látunk erre pozitív és negatív példákat is. Vannak olyan irodák, amelyeket túl melegre fűtenek, tehát feleslegesen pazaroljuk az energiát. A módosítókat illetően az elnök említette a 15-ös és a 18-as módosítókat. Én szeretném, hogyha mellette szavaznának, hiszen nem hiszem, hogy e, biológiai elkerülhetetlenség lenne e, abban, hogyha e, a nők felelősségéről van szó. A társadalom helyezi a nők vállára a háztartás vezetésének a feladatát. Sőt, a gyermeknevelés és az idősek gondozásának és a betegek és fogyatékkal élők gondozásának a feladatát mind a társadalom tette a vállukra. Ezt a fajta gondolkodásmódot meg kell változtatni azért, hogy er, arányosabban legyen elasztva ez a fajta munka a férfiak és a nők között. Tehát meg kell változtatnunk ezt a fajta helyzetet. Az 17-es módosító, amelyel kapcsolatban a bizottság képviselője szólt hozzá, ezt már visszavontuk, mert ez kevésé ambiciózus, mint a bizottságnak a javaslata, és nem szabad ilyenfajta jelzést küldenie az Európai Parlamentnek az állampolgárok számára. Tehát nekünk inkább magasabb szintre kell a célkitűzéseket helyezni, mint alacsonyra. Tehát helyes, hogy a módosító benyújtója úgy döntött, hogy visszavonja. Összefoglalásként annyit mondanék, hogy a képzés és a tájékoztatás kérdése nagyon fontos. Ugyanis csak akkor tudunk szabadon dönteni, hogyha megfelelően tájékozottunk, és hogyha megfelelően képzettek vagyunk ahhoz, hogy részt vegyünk a döntéshozatati folyamatban. Az új munkahelyek, amelyeket létrehoznak, azután, hogy elfogadták ezeket a javaslatokat, és energiahatékonyabban működünk, akkor ezek a munkahelyek létrehoznak, létrejönnek. Köszönöm szépen, és remélem, hogy holnap nagy többséggel megszavazzuk ezeket. Elnök, köszönöm szépen. Estrella asszonynak. Holnap fogunk erről szavazni. Nos, a biológia és a társadalmi felépítmény kérdése sokkal mélyebbre ható vitát igényel, mert én sem tudom, és a többiek sem tudják, hogy a szelekció mit eredményez. Azt hiszem, hogy sok nő vonzóbb eh, szerepet játszik a, a házassági piacon, hogyha eh, a háztartás eh, vezetés előnyeit is kínálni tudják. Vill ni verkligen att jag ska svara på det? Nekem kéne válaszolnom erre a megjegyzésre? Mert ha igen, akkor az túllépni az egyperces hozzászólási keretet. Hiszen ez egy sokkal szélesebb körű vita. Hiszen azzal kapcsolatos, hogy ki hogyan látja a valóságot. Mindenesetre nem szabad olyan megfogalmazásokat használni, amely a sztereotípiák körzé szorítja az embereket. Nos, tehát holnap szavazunk erről, és akkor most nézzük a nyolcas napi rendi pontot. Ez pedig a Nőjogi és esélyegyenlősége Bizottság küldöttségének az Izraelbe és a palesztin területre irányuló útja. A zöldek, az ALDE képviselői, a függetlenek képviselői, a GOE, tehát négy bizottságnak a tagjai voltak jelen. Magam is részt vettem. Volt két másik tag is, Belder úr, aki az izraeli delegációnak a szóvivője, és én nem akarok sokat beszélni erről, hiszen a dokumentumot körbeküldtük. Nyilvánvalóan a nőjogi kérdéseket vizsgáltuk, mind a palesztin területen és Izraelben is. Az első nap az Európai Unió képviselőivel találkoztunk, akiket Izraelbe és a palesztin területre delegáltak, és aztán a női szervezetek képviselőivel is találkoztunk. A második nap a gázai övezetbe látogattunk el, azt, azt hittük, hogy nem fogunk tudni elmenni, de mégis sikerült, és sikerült egy lányiskolába is ellátogatnunk. Lehet, hogy ez nem tűnik önöknek különösnek, de ha ott jár az ember, akkor megérti, hogy miért kell külön iskola a lányoknak. Ugyanis ez egy olyan terület, ahol nagyon sok férfi nem engedi el a lányát az iskolába. Tehát ez az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy nők és fiatal lányok például az iskolában a női jogokról, egy emberi jogokról tájékozódjanak. Ezek a kislányok nyilván nem rendelkeznek nagy hatalommal, de megkérdeztük tőlük, hogy beszélnek ezekről a kérdésekről otthon. És azt mondták, hogy igen. Aztán elmentünk a Gázai Női, Nőjogi Bizottsághoz is aznap, és más szervezetek képviselővel is találkoztunk. Azután a következő nap a Knessetben, az izraeli parlamentben találkoztunk a Nemzetbiztonsági Bizottság képviselőivel, és beszéltünk a női kereskedelemről is, mert annak a bizottságnak az, az elnökével is találkoztunk. A képviselők arról beszéltek, a, gyermek, a szülési szabadságot 14-ről 26 hónapra tudták kitolni. De a, szülő, a szülői vagy apai szabadság még nem létezik. Találkoztunk a E, palesztin miniszterelnökkel is, a palesztin nemzeti hatóságnak a miniszterelnökével, és amikor feltettük azt a kérdést, hogy hogy a nők részvétele a konfliktusban milyen helyzetet hozott, akkor tulajdonképpen eléggé viccelődve mondta, hogy talán a delegáció tagjai megpróbálhatnának valamilyen eredményt elérni, mert nekik ez már évek óta nem sikerült. A nap folyamán még találkoztunk a palesztin kormány képviselőivel is, öt miniszterrel, női miniszterrel, a, a kulturális miniszterrel, a turiz, turizmusra foglalkozó miniszterrel, és a többiekkel is. Hosszasan beszéltünk több témáról is velük. A palesztin kormány 25 tagjából csak 5 nő. Aztán este egy vacsorán vettünk részt, amelyet a Ramallai polgármester adott. Végezettül azt szeretném elmondani, hogy nagyon izgalmas úton vettünk részt, nagyon intenzív volt a program, korán reggel kezdtük, és késő estig folytattuk. Ezt a jelentésben is láthatják. Különösen egy dolog lepett meg, és pedig az, hogy a nemek közötti egyenlőség kérdése nagyon is él Mindegy, hogy Izraelben vagy Palesztinában beszél az ember ezekről a kérdésekről, mindenütt úgy látják, hogy a női jogokat előrébb kell vinni, hiszen különböző szintű egyenlőtlenségeket tapasztalunk. Nyilvánvalóan a palesztin helyzet negatív hatással van a nőkre nagyon nyilvánvalóvá vált ez, amikor a gázai, ramallai vagy a nyugati parti nőkkel találkoztunk. Kill Nielsen asszony is tagja volt a delegációnak, tehát átadom neki a szót. Köszönöm szépen! Először is a palesztin nők helyzetét illetően el kell mondani, hogy eléggé paradox a helyzet ugyanis egyrésztről valóban a palasztin nők egy patriarchális társadalomban élnek, persze nem ők az egyetlenek az világban, de hát nyilvánvalóan ennek a következményeit viselik. De ugyanakkor kettős elnyomásban élnek, mert a palesztin területeknek az izraeli elnyomásának a következményeit is megélik. Gázában megint más a helyzet, mert eh, nyilván patriarchális otthon, otthon is a társ, ott is a társadalom, és ugyanakkor a, a zárlatnak eh, nagyon komoly humanitárias eh, következményei vannak. A lakosságnak 50%-a gyermek, és akkor érthető, hogy a nők az elsők, akik ennek a következményeit elszenvedik, tehát hogy bizonyos termékek nem jutnak el hozzájuk. Tehát a nők helyzete a gázai övezetben szörnyű, Cisjordániában is az elnyomás miatt, a gyarmatosítás miatt nehéz. Ugyanakkor a palesztinak között nagyon sok a képzett nő, ez a férfiakra is jellemző, de nagyon sok olyan nővel találkoztunk, akiknek nagyon magas a végzettségi szintje. Egy másik paradox helyzet a munkanélküliség kérdése, ugyanis Palesztinában nagyon magas a munkanélküliség szintje. Aztán a raboknak, a, a fogvatartottnak a helyezette is. Most láttuk, hogy néhány száz fogvatartottat szabadon engedtek, de hát több ezerről van szó. A női szervezetek ezt a kérdést is felvetették. Más alkalommal is hallottunk ezekről a kérdésekről, de a palesztin nők arról beszéltek, hogy nagyon nagy problémát jelent, hogy akadályázzák azt, hogy a fiaikat, férjeiket meglátogassák. Nagyon sok fiatal van a börtönökben megalázzák őket, mármint a, a, az anyákat, feleségeket, órákat kell várniuk, és ez a palesztin nőknek a mindennapjainak a része, amikor várják, hogy a férfiakat és a nők, hogy a férfiakat és a fiaikat szabadon engedjék. Izraelben is találkoztunk, a különböző nőjogi szervezetek képviselőivel, a Watch szervezetnek a női képviselőivel, akik az ellen harcolnak, hogy milyen visszaéléseket szenvednek el az ellenőrző pontokon a nők. Ezek a nőjogi szervezetek azért használ, harcolnak, hogy például a Betszelem szervezete, hogy az elnyomás, az el, megszállás megszűnjön. A, Izraelben a nők is katonai szolgálatot teljesítenek, de egyre több nő egy olyan szervezetnek a tagja, amely neve a békeharcosok egyesülete. Tehát a izraeli oldalon a nők egyfajta reményt képviselnek. Ott is nagyon sok érdekes dolog történik. Tehát ennyit szerettem volna hozzátenni ahhoz, amit az elnök mondott. Talán egy kérdés van még, amelyik a jelentésben nincs benne. Izraelben ugyanis nagyon sokat hallottunk a házasság kérdésékről, ugyanis Izraelben nincsen polgári házasság. Ez a vegyes házasságok és, az, és a, az el, a vállásnak a kérdését eléggé nehezé teszi, mert ugye, hogyha csak egyházi eskő van, akkor az e, nehézé teszi a e, vállás kérdését, mert nincsen vállás, tehát hogyha el akarnak válni, akkor egy másik országba kell menniük. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sinclair asszony. Elnök úr, Kaminski kollégám nagyon mélységben, érdemben beszámolt a részletekről. Ez is elég részletes, amit most mutatok. Nagyon nyitott voltam, amikor meglátogattuk a területet, sose jártam a turistaként Izraelben, különösen a gázai terület, meg Ramallah volt érdekes a számomra. Úgy gondolom, hogy kicsit túl sűrű volt a program, túl szerintem többet kellett volna látnunk az izraeli oldalon is. Tudom, hogy az izraeliek különféle ajánlatokat tettek az Európai Parlamentnek. Csalódott voltam, nem találkoztam mindig érdemi válaszokkal, az Európai Parlament évi körülbelül 300 millió eurót adományoz a palesztin hatóságnak és Gázának. Igazából nem derült ki, hogy hova megy a pénz, illetve nem tudtuk, hogy a Hamas közvetve vagy közvetlenül hogyan van érintve. A másik dolog, amire emlékszem, egyik tagunk megkérdezte, hogy az adófizetők pénzét mire használják fel. Kicsit aggasztónak tartottam, hogy nem kapott erre érdemi választ. A gázai, a, a, a gázai út fontos volt, hogy legalábbis lássuk a helyzetet. A nemzetközi közösségnek szorosabban kell együttműködni annak érdekében, hogy javítsuk a gyermekek helyzetét, például konténerekben oktatták őket, ezt használták, konténereket használták osztályteremként. A másik dolog, ami szerintem az Európai Unió, illetve az Európai Parlament részéről fontos, az, hogy amikor arról beszélünk, hogy megszegik vagy sértik az emberi jogokat, akkor ugye Eh, akkor a mi értelmezésünkben, eh, eh, tehát a, a mi a értelmezésünk az irányadó, de ott például egészen botrányosan bánnak el a leszb, leszbikus nőkkel a Gáza területen. Például a leszbikus asszonyokat javító, nevelő céllal erőszakolják meg gyakorlatilag olyan dolgok történnek, amire halvány elképzelésünk sincs, nem hallottunk róla. Úgy gondolom, hogy még a, a parlamenti képviselőtársaim is zavarba jönnek, amikor egyáltalán szóba hozok ilyen kérdéseket. Tehát amikor a, a nők jogairól beszélünk, akkor sok minden felszíre kerül, amitől egyszerűen zavarba jövünk. De ezeket nem hagyhatjuk szó nélkül. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Van-e még hozzászólónk? Egy egyjegyzésem lenne. Szintler asszonynak igaza van, hogy vannak olyan kérdések, amelyekről nem merünk beszélni. Nem tudjuk, nem tudom, hogy látták-e azt a filmet, amely nem régen jött ki Európában. Ennek a címe a Gázai Disznó. Ez egy vicces film, vidám film, de mivel többször jártam már Gázában, mindaz, amit ebben a filmben elmondanak, az igaz. Még akkor is, hogyha ezt viccesen mondják ezt. Semmi hiba nincsen a, a filmben. Tehát tényleg így vannak a dolgok. Akik látták ezt a filmet, azoknak szeretném elmondani, hogy van egy jelenet ebben a filmben, amely egy, egy termékkel kapcsolatos, a Viagra nevű termékkel. És valóban én beszéltem gázai nőkkel, a, és azt mondták, hogy a Viagrát az csempészik, eh, tehát a különböző csatornákon keresztül megkapják a férfiak, akik unatkoznak, mert munkanélküliek, tehát úgy szórakoznak, ahogy tudja, tudnak. És nyilvánvalóan a nők számára ez egy hatalmas nyomást jelent, tehát a gázai övezetben a, a viagrának a használata. Tehát ez a nők valósága, azok ki a népké, akik a gettókban bezárva élnek Gázában. And Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy lezárhatjuk ezt a pontot, és tovább léphetünk a 9-esre. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság különbségének Kopenhágai útja 2011. november 23-25-én. Ez a delegáció még kisebb volt. A bizottságnak a részéről összesen két tag vett részt, két férfi egész pontosabban. Ez egy különös dolog, amikor ö, találkoztunk a nemek közötti egyenlőség, esélyegyenlőség miniszterével, hát az is egy férfi volt, úgyhogy három férfi ült az asztalnál, és nőjogi kérdésekről beszélgettek. Aztán a Dán ö, foglalkoztatás ügyi miniszterrel is találkoztunk, ugyanaznap aztán egy új esélyegyenlőségi bizottsággal találkoztunk. Ez egy új dolog, kétszer ülésezett. Persze új a kormány is. Az összes miniszter, illetve a bizottságok tagjai is tulajdonképpen alig foglalták el hivatalokat, újak voltak még. A Kopenhágai önkormányzat képviselőivel is találkoztunk, illetve a civil társadalom képviselőjével is voltak találkozóink, számos szervezettel beszéltünk, nők, lobby szervezetekkel, illetve női szervezetekkel, hasonlókkal. az utazás célja az volt, hogy elsősorban egy esélyegyenlőségi kérdéseket tárjunk fel, illetve a nők E, jogaival kapcsolatos helyzetet nézzük meg Dániában. Persze ugye nem volt közömbös az se, hogy most januártól a Dán e, e, kormány veszi át a soros EU elnökséget. Kérdéses volt, hogy ők hogyan viszonyulnak a nők esélyegyenlőség, illetve jogainak kérdéséhez. a tulajdonképpen leírva egy sort nem látunk erről a témáról, de általánosságban elmondható, hogy ők nyitottak és érdeklődően állnak a témához. Nagyon jó tájékoztató megbeszélésen vettünk részt. Ennyit szerettem volna elmondani, van-e hozzászólónk? gyakorlatilag minden megtalálható a jelentésben. Kérem önöket szíveskedjenek átolvasni az anyagot, ezt is zárhatjuk, és tovább lépünk a következő napi rendi pontokra. Ez pedig nem más, mint a tízes pont, gazdasági hanyatlás és a pénzügyi válság nemekkel kapcsolatos szempontjairól szóló tanulmány. 2010-ben a bizottság elfogadott egy jelentést a gazdasági hanyatlásról, illetve a válság nemekkel kapcsolatos szempontjaival kapcsolatban. Ezek után úgy gondoltuk, hogy a szakbizottságnak egy, egy mélységi, érdemi elemzésre volna szüksége. Liberáki asszony itt van közöttünk, megadom neki a szót, hogy vezesse fel a jelentést. Okay. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, mert nem akarom kifárasztani önöket. Átugrok néhány diát, és remélem, hogy lesz még időnk beszélni a témáról. Az első dolog, amire emlékeztetni szeretném önöket, az, hogy a jelentést júliusban adták be, ami azt jelenti, hogy a hitelválságnak az első fázisa úgy tűnt, hogy lezárul, és egy fellendülés, még ha enyhe is kezdődik. De ennek ellenére voltak már jelei annak, ami később bekövetkezett, nevezetesen a második és még súlyosabb fázis a válság, válságnak nevezetesen az államháztartási válság. Úgyhogy gyakorlatilag a válság felénél történt ez a jelentés. Az első részben a válság és a nemi egyenlőség kérdését, második részben a trendeket, elemzések alapján, statisztikák alapján, harmadik részben pedig a politikai kockázatokat és a jövőbeni tanulságokat vizsgálom meg. Mit tudunk a válságról és a recesszióról? Mindenki egyetért, hogy ez a válság más, mint az eddigiek. Súlyosabb, hosszabb, mélyebbre hatóbb, és különösen a nemek egyenlőségére is kihat. 2008-ban kezdődött hitelválságként, a pénzügyi szolgáltatási szektorból terjedt tovább, de 2010-re Európában már az államháztartásokat is elérte. Miben különbözik az eddigiektől? Három ilyen jellemzője van. Azért, mert a nők jobban részt vesznek a munkaerőpiacon, több vesztenivalójuk van, ezen kívül a nők már előtte is elszenvedték a munkanélküliség negatív hatását, de amikor a második fázisban a válság válságot okozott az államháztartásokban, úgy tűnik, hogy ennek a hatása sokkal detrimentálisabb lesz a nőkre nézve. Ezen kívül, ami a politikákat illeti, a gender mainstreaming célok mindig nagy szerepet játszottak, így aztán most, ha a politikák változnak, a válságnak következhetően, például a csökkentéseknek megfelelően, akkor a nők többet veszthetnek. Az előadásomnak és a jelentésnek az alapelképzelése az, hogy a nők kihasználatlan, hosszú távú munkaerő lehetőséget jelent, és a válságból való kilábalás lehetőségét. Megfigyeléseken alapul, előrejelzéseket tartalmaz, különböző elképzeléseket. Az első elképzelés a van valami jó benne elképzelés, mert a női munkavállalás általában a védettebb munkahelyeken történik, amelyeket nem érintett annyira a válság, ezért aztán a nőket nem érinti majd annyira. Ez az egyik elképzelés. A következés a LIFO szenárió, az utolsóként, de elsőként ki effektus, a nők sérülékenyebb munkákat vállalnak, akik utoljára kerültek be a munkaerőpiacra, tehát elsőként rúgják ki őket. A harmadik elképzelés az erős pillér a gyenge helyzetben, a FIFO elképzelés, hiszen a nők női munkahelyeket nem érinti annyira a technikai nehézségek és a felszámolt munkahelyek, ezért aztán kevésbé hat királyuk. Ami a munkapiaci részvételt illeti, két hatása lehet, ellentétes. Az egyiket úgy hívják a közgazdászok, és én is az vagyok, hogy az elbátortalanított munkavállaló, mivel nincsenek munkahelyek, ezért az emberek nem tudnak beilleszkedni a munkaerőpiacra, vagy a kiegészítő munkavállaló hatás, hogy mivel a háztartásban nem marad elég pénz, és a főkereső elveszíti a munkáját, ezért a nők mindenképpen belekényszerülnek abba, hogy a erőpiacon részt vegyenek. Tehát ez a két trend, különböző népességi csoportokat érint különböző országokban, de mindenütt tapasztalható az EU-ban. Minden tanulmány azt mutatja, hogy az előző válságok, a korábbiak kevésbé érintették a nőket. De egyre romlik a helyzet, ahogy eltelik az idő a 20 évvel ezelőtti recessziók kevésbé voltak súlyosak, mint a mostani válság. Tehát ahogy telik az idő, úgy kerülnek egyre rosszabb helyzetben ők. Az elképzelés az, hogy ez a recesszió tovább fog majd kihatni a munkaerőpiacra, ezt mutatják az adatok is. Különösen azok az adatok, amik a jelentés elkészülte után gyűjtöttünk. Nézzük a kezdeteket vagyis a válság előtti időpontot. Több nő volt fizetett állásban az EU-ban, de országról országra nagyon nagyok az eltérések a foglalkoztatási rátát, illetve a kisgyermekek anyjaként kevesebb százalékban vesznek részt a munkaerőpiacon, illetve az egyedülálló anyák gyakrabban dolgoznak, mint a házas társaik. A nők kevesebbet, kevesebb órát és évet dolgoznak, mint a férfiak, kevesebbet is keresnek, és nyilvánvalóan az előző kettő következményeket, de más következményeket is szegényebbek, mint a férfiak, és ez valójában mindenütt érvényes. Nézzük az úgynevezett kivetített trendeket. 2008-ban volt a legmélyebb a válság, és az idei év elejére fellendülés következett be, de egyes országokban eltértek a trendek. Más időpontban következett be ez a fázis. A válság második fázisa Nyilvánvaló volt olyan országok, mint Görögország és Olaszország, ahol az államháztartás sérült, de utána ez átgyűrűzött más országokra is. Ami a foglalkoztatást illeti, ez alkalmazkodott a válság görbéjéhez, de amikor a fellendülés bekövetkezett, még sem teremtettek új munkahelyek, mm, nagyon eh, vérszegény fellendülés volt ez, és nagyon sok kérdőjelet vetett fel ez a, az átmeneti időszak. És, mint ahogy a recessziók során általában, a nemi különbségek a munkaerőpiacon csökkentek. Ami nagyon érdekes, hogy a nők nem csak, hogy továbbra is fenntartották a munkaerőpiaci rátájukat, hanem még emelték is, míg a férfiak esetében úgy tűnik, hogy ők inkább kiestek a munkaerőpiacról. A nők esetében 1%-os növekedés, a férfiak esetében 0,5%-os csökkenés következett be. Most a munkanélküli rátákat illetően. Bár úgy tűnik, hogy főleg a férfiak által benépesített iparágokban következett be a legnagyobb munkahelyvesztés. Hasonló számú munkahelyvesztést könyvelhetnek el a nők is, csak hogy mi van a férfiak munkanélküli rátája a válság kezdetén nagyon kicsi volt, ezért nagyon látványos volt ennek a görbének a fölemelkedése, ezért volt sokkal láthatóbb és jelent meg jobban a médiában, illetve a politikákban. Az igazság az, hogy nők és férfiak esetében hasonló arányú volt a munkahelyvesztés, de a férfi a görbéje lentebbről indult, és ezért meredeken emelkedik felfelé a görbe. Akkor átugrok néhány részletet, és hogy mondjam el önöknek, hogy a válság esetén a férfi tradicionális munkahelyek sérültek a legjobban, ez nyilvánvaló a legtöbb országban. A második fázisban azonban az államháztartások válságában a nőket jobban sújtja a válság valószínűleg, mert általában a közigazgatásban és a szociális szolgáltatásokban a nők részvétele magasabb, illetve mert a nők élnek leginkább a szociális szolgáltatásokkal, és ők őket szolgálja ki ez a szektor leginkább. Tehát három oka is van, hogy a nőket érinti leginkább ez a válság. De 2011 elején az adatok nem mutatják ezt, nem tükrözik. azért mert később alakultak ki ezek a trendek, és még mindig kifejlődőben vannak. Bizonyos értelemben az igazi hatást később érzékelhetjük majd. Úgy tűnik, hogy a fiatalokat jobban érintette a válság, az idősebbeket, és akkor én ez alatt azt hittem, hogy az 50 éven felettieket, őket illetően ők tovább dolgoznak, és inkább nőtt a munkaerőpiaci jelenlétük. De itt figyelembe kellene venni azt is, hogy a munkaerőpiac soha nem volt kiegyenlített, és a különböző korcsoportok különböző mértékű védettséget élveznek. A közszolgáltatásokban és a közigazgatásban általában nők vesznek részt, de az ő arányuk a legmagasabb a kirekesztettek között is, akik nem élveznek semmilyen társadalmi védettséget. A politikai irányokat illetően úgy tűnik, hogy egyre inkább jelen vannak a láthatatlan nyomások Először is azért, mert az államháztartások kimerültek. Gyakorlatban a nőkre nagyobb nyomás nehezedik, hiszen ha nem alkalmazzuk az esélyegyenlőség elvét, akkor nem tudhatjuk, hogy ki sérül inkább. A termelékenységet illetően ez nem az egyéni teljesítményt méri, hanem egy szektorális mutató. Ez pedig azt jelenti, hogy a nők az alacsony termelékenységű, rosszul fizetett munkakörökben dolgoznak leginkább, és a magasabb fizetettségű, jobban védett munkákról hiába készül statisztika, itt a nők nem alkotnak fő részt. Úgyhogy a statisztikákat figyelembe véve a fő probléma a következő az, hogyha közömbös az ember, ha megrántja a vállát, és azt mondja, hogy persze, a válság az egy szerencsétlen dolog, mindenkit érint. Úgy tűnik, hogy nem veszik figyelembe, hogy a nőkre hat ki leginkább. Először is nem igaz, hogy a nőket nem érinti a válság, csak nem annyira látványosan, mint a férfiakat mert a nők inkább a kis családi vállalkozásokban otthon dolgoznak, részmunkaidős állást vállalnak. És így aztán nem részesülhetnek munkanélküli segélyben, így aztán nem érinti őket az államháztartás válsága annyira. De nem szabad azt hinnünk, hogy a nőket nem érinti ez a válság. A közömbösség rossz üzenetet küld. Ha belenyugszunk abba, ha elfogadjuk azt, hogy a válság legyőzéséhez prosperitást kell teremtenünk Európában a jövőben, nők és férfiak számára is, akkor teljes mértékben ki kellene használnunk a nők eddig kihasználatlan munkaerejét. Hogyha ekközben nem veszük figyelembe a nemi esélyegyenlőséget, akkor általános célokat fogalmazunk meg, mint a populáció 75%-a vegyen részt a munkaerőpiacon, legyen aktív, de nem vesszük figyelembe a nem specifikus mutatókat. Ez pedig azt eredményezheti, hogy a férfiaknak több mint egy munkahelye lesz, a nőknek pedig nem lesz munkahelye. Lehet, hogy a végeredmény más felett, vagy kétkeresős háztartásot mutat, háztartás mutat, de a férfi-nő közötti megoszlás elcsúszik és ezt figyelembe kell venni. Egy másik kockázata a közömbösségnek az, hogy a sztereotípiák visszaköszöntenek ránk. Például az az elképzelés, hogy az igazi munkások, az férfiak, és amikor kevés munka van, akkor kapják meg azt a férfiak, a nők meg menjenek vissza az eredeti feladatukhoz, és legyenek láthatatlanok az otthonuk falai között. Ez egy olyan elképzelés, ami lehet, hogy most nevetségesnek hangzik, csak hogy a valóságban most, hogy az értékeket felmérik a közvéleménykutatások, úgy tűnik, hogy ezek az elképzelések egyre inkább erősödnek mindenütt Európában és mindenütt az iparosodott társadalmakban. Úgyhogy a valós probléma az, hogyha nem hangsúlyozunk, hogy igenis szükség van arra, hogy a nemi aspektust nem szabad szem előtt téveszteni, sem a munkaerőpiacon, sem a gazdaság tekintetében. Ha ezt megtesszük, ha szem elől veszük, akkor az lesz az eredménye, hogy visszafelé fogunk haladni, és így a felvirágzás felé vezető út, a válságból való kilábalás lehetősége csökken. A végkövetkeztetés tehát az, hogy a válság két fázisban következett be, volt egy gyenge fellendülés, az első fázis az egészen egyértelmű válság volt, elemezhető, amely hasonlít a történelem során eddig megélt recessziókhoz, de a második része a válságnak, most, hogy már teljes mértékben érinti az államháztartásokat, nagyobb bizonytalanságot okoz, és egy biztos faktort, azt, hogy költségvetés megnyírbálása a nőkre rosszabbul és előnytelenebbül hat, és hogy a légsérülékenyebb háztartások érezni fogják ezt a negatív hatást. Tehát bár a statisztikai adatok 2011 elejéig azt mutatják, hogy az első fázis hasonlóan hatott a populációra, mint az addigi válságok. Most már látjuk, hogy van arra bizonyíték, hogy a második fázisban sokkal rosszabb a kilátása az egész társadalomnak, és ezen belül a nőknek különösen. Az esélyegyelőség ez nem csak egy cél a több közül. Ez nem egy olyan dolog, hogy akkor foglalkozunk vele, amikor van elég pénzünk arra pluszban, hogy erre költsük. Azok a társadalmak, amelyek jobban ö, járnának, ha figyelembe vennék a nemek egyenlőségét, azok pont azok a társadalomak, amelyeket leginkább az fenyeget, hogy visszafelé haladnak, hogy közömbösek maradnak, és pontosan ők lesznek azok a társadalmak, amelyek először ejtik a nemi esélyegyenlőség témáját négy kockázatra szeretnék rámutatni, ezt a négy kockázatot az egész EU-ban láthatjuk. Először is, mivel a nők munkanélkülisége a munkaerőpiacon nem annyira látványos, mint a férfiaké, ezért fönnáll annak a köz, kockázata, hogy nem veszük komolyan azt, hogy a nőket mennyire negatívan érinti a válság, és hogy az a veszély fenyeget minket, hogy azt mondjuk, hogy a főkereső így is úgy is a férfi. Lehet, hogy az emberek azt gondolják, hogy a nemek esélyegyelőség egy luxus, és most ezt figyelmen kívül kell hagyni, majd akkor foglalkozunk vele, amikor megint jólét köszön be. Ha ezt megtesszük, ez katasztrofális lesz Európára nézve, a válságra nézve, és pontosan azok az országok, amelyek nem foglalkoznak ezzel a témával, pontosan ezek azok, ahol a legtöbbet lehetne nyerni azzal, hogyha a nőket bevonnak a munkaerőpiacra, mert jelenleg nagyon alacsony a részvételük, és jelenleg ezek az országok, ahol, amik még nem teljesültek ki, és ha nem tartjuk szem előtt az esélyegyelősséget, különösen központosított szinten, tehát például az EU-s szinteken, akkor kumulatív hatást érezhetünk. Tehát amikor a figyelmeztetés már jön, hogy kellett volna foglalkozni vele, akkor már túl késő lesz. Úgyhogy ne várjuk meg ezt a pillanatot, amikor már lekéstünk erről. A végkövetkeztetés tehát az, hogy a válság lehet a fellendülés katalizátora, de lehet egy jó kifogás is arra, hogy lemondjunk az előrehaladás, hogy melyik szenárió valósul meg, az a politika csinálóktól, a vezetőktől függ, ezért nem szabad közömbösnek lenniük. És természetesen a hosszú távú előrehaladás. Nem szabad feláldozni a rövid távú célok elérése érdekében. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást. És ez volt ugye a bevezetője az eszmecserének is. Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk ennek a jelentésnek, ugyanis Szükség van statisztikai adatokra az egyenlőség szempontjából, tehát területén. Tehát hasznos a gazdaságban látni, hogy ezek a válságok hogyan, milyen hatással vannak a nőkre. Hogyha nincs egy nemekre koncentráló stratégia, illetve nincsenek ehhez szükséges adatok, akkor nem tudjuk ezt a stratégiát felépíteni. Tehát ezért nagyon fontosak ezek a jelentések, mert fontos ezekről a kérdésekről beszélni. Egy megjegyzésem lenne, és egy kérdésem. Beszéltünk arról a kérdésről, hogy kevesebbet lehetne dolgozni. Az egyik dián is láttuk ezt feltételezem, hogy itt fizetett munká, munkahelyekről van szó, tehát a, a fizetett munkakörökben dolgoznak kevesebbet a nők. Ha azt vizsgáljuk meg, hogy a férfiak és a nők mennyi munkát végeznek, akkor a nők igazából több munkát végeznek, de kevesebbet fizetnek nekik. Hogyha a nevekedési perspektívákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy különböző okai vannak annak, hogy megfelelő százalékát érjük el a női munkavállalóknak. Az egyik a társadalmi szempont, tehát hogy a nők függetlenek legyenek, de ugyanakkor, hogyha eh, növekedést akarunk, ahhoz szükség van a nőkre is a munkaerőpiacon, tehát nekik is termelni kell. Tehát feltételezem, hogy eh, itt a fizetett munkahelyekre gondol. Tehát ennek társadalmi és gazdasági okai is vannak, eh, hogy a nők szerepét növeljük a munkaerőpiacon. Amikor a termelékenység növeléséről van szó, ön is azt mondta, hogy a nők olyan ágazatokban dolgoznak, ahol sokkal nehezebb a termelékenységeket növelni. Vannak női munkakörök, itt az óvodát összehasonlította az autó, a gépjármű termelésre. Hogyha a gépjárműiparban akarjuk növelni a termelékenységet, akkor nyilvánvalóan több autót lehet előállítani. De hogyha egy óvodában dolgozik egy nő, akkor a termelékenységnek a eh, hatékonyságát eh, akarjuk növelni, akkor most kétszer annyi pelenkát kell eh, cserélni, vagy pedig kétszer olyan gyorsan kell megvigasztalni a gyerekeket. Tehát nagyon nehéz a termelékenységet növelni ezekben az ágazatokban. Hogyha Beethoven 5. szimfóniáját nézzük, akkor ha a termelékenységet akarjuk növelni, akkor kétszer olyan gyorsan kellene ezt lejátszani. De hogyha kétszer ilyen gyorsan játszák, akkor valószínűleg nem lesz olyan kellemes hallgatni. Nos, nézzük akkor az első hozzászólót. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is, ahogy ön is hangsúlyozta, nagyon örültem ennek a nagyon érdekes előadásnak. Nagyon fontos, hogy számokban is lássuk a helyzetet. Az első megjegyzésem az, amelyet ön is hangsúlyozott, és én engem is felháborított. És pedig ez a gondolat, amely állandóan újra megjelenik, hogy, ez pedig, hogy a válság idejében a férfiaknak kellene elsőbséget élvezni a munkaerőpolcon. Tavaly márciusban született egy tanulmány, amely szerint a férfiaknak több mint 60%-a úgy gondolta, hogy amikor válság van, akkor a férfiaknak kell az elsőbséget biztosítani a munkahelyek szempontjából. És amikor arról beszél, hogy a sztereotípiák azok újra megjelennek válság idején, valóban erről van szó, és ez felháborító. És ez ellen harcolni kell ezek ellen nagyon nehéz harcolni, mert ez a lakosság lelke mélyén meggyökerezett. A második megjegyzésem, azzal kapcsolatos, hogy Európa az országok és a családok szintjén nagyon sok pénzt fektettünk a fiatalok nevelésébe, képzésébe. Ennek eredményeként sikeresen teszik le a vizsgákat a fiatalok. Épp ezért felháborítanak tartom, hogy később, amikor a munkaerőpiacra lépnek, nem ugyanazt az előnyt élvezik a különböző nemek. És a fizetésekben is látszik ezen, eh, és az előrelépések területén is ez a különbség. És ahogy az elnök úr is mondta, amikor gazdasági válság van, a, azok az államok, amelyek ki szeretnének lábalni a válságból, azok a munkaerőpiacra koncentrálnak, és, láthat, és figyelembe kell venni, hogy a nők is ennek nagyon fontos részét jelentik. Én nagyon sokat erőfeszítést fordítottam életemben arra, hogy az oktatásban a fiúk és a lányok között egyenlőség valósuljon meg, akkor fontos, hogy a munkaerőpiacon is, vagy akármilyen más ágazatban is a nőknek ugyanolyan lehetőségeket biztosítsunk, már pedig nem ez történik, és ezért ez tulajdonképpen egy kollektív elkeseredéshez vezet. Ön a tanulmányban is rámutatott arra, hogy a férfiaknak a munkanélkülisége jobban látható. Ez is bizonyítja azt, hogy a nők még mindig nem élveznek egyenlőséget a munkaerőpiacon. És azt hiszem, hogy ez kiváló alkalom, eh, amikor egy ilyen tanulmányt hallunk, hogy tudomásul vegyük, hogy milyen fontos politikai döntéseket kell hozni, nem csak azért, hogy kiblábaljunk a válságból, hanem azért is, hogy a nemek közötti egyenlőséget biztosítsuk. Köszönöm, mondja az elnök. Hormai asszony. Köszönjük szépen, elnök úr. Fantasztikus munkát végzett az előadó, és semmi kétség, kétségem nincs afelől, hogy amikor elkezdődött a válság, akkor voltam benne, hogy e, a különböző ágazatokban, az építési, a gépjármű és a e, pénzügyi ágazatban a férfiak kezdték ezt a válságot. E, hogyha nők lettek volna ott, akkor nem lenne ez a válság. A válság alatt jól látható volt az, hogy az első ciklusban a férfiakat érintette a válság, hiszen azok az ágazatok, amelyeket a férfiak domináltak, amelyekben a férfiak domináltak, akkor nem vették eléggé figyelembe, illetve később nem vették figyelme, hogy a válság második ciklusában a nőket érte sokkal inkább ez a hatás, hiszen ők nem teljes munkaidőben dolgoztak például, ezért érzem úgy, hogy statisztikai adatokra van szükség. Az EU 2020-as stratégiának van egy gyenge pontja, hiszen annak egy adata van, hogy 75%-áról beszélnek a munkaerőpiacnak ugye a férfiaknál 60-70 százalékról volt szó, a nőknél egy másikról. Tehát sokkal jobban tudnánk mérni a férfiak és a nők munkaerőpiaci jelenlétét, hogyha lennének ezek az adatok. Én nagyon is hiszek a nemek közötti egyenlőségben, hiszen hogyha hogyha több egyenlőség lenne, akkor kevesebb válság lenne. És azt hiszem, hogy a válasz erre az, hogy nagyobb demokráciára van szükség, ehhez pedig nagyobb egyenlőségre van szükség a nemek között. Persze meg kell változtatni a férfiaknak a gondolkodását, hiszen hallottuk, hogy a, úgy gondolják, hogy a férfiakra van szükség a munkai piacokon, de hát ez a munkaerőpiac sokkal, tehát hatalmas változáson ment át, tehát több női munkahelyre van szükség, mint férfira. Azt is figyelembe kell venni, hogy 60%-a a nőknek egyetemet végez. Persze én, mint két fiúnak az édesanyja, aggódom, hogy mi történik majd a jövő nemzedékek férfi tagjaival. Tehát, hogy hogy tudjuk majd e, a piacot, a munkaerőpiacot hozzáigazítani ez. Épp ezért nagyon fontos a bizottság számára is, hogy ne csak beszéljen a nemek közötti egyenlőségről és ennek az egyenlőségnek az érvényesítéséről, hanem tegyenek is lépéseket ezzel kapcsolatban. Miért is mondom ezeket? Ugyanis, hogyha a válságot tekintjük, akkor látjuk, hogy a nők egyre elkeseredettebb, és egyre inkább elfordulnak a politikától, vagy szélsőséges megoldásokat választanak. És ez az európai állampolgárok számára nem jó megoldás, tehát reméljük, hogy nem csak mi fogjuk olvasni ezt a dokumentumot, hanem pozitív példaként fogják felmutatni, mint egy lehetőség a, válasz, a válságra adott megoldásban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Estrella asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom azokhoz, akik gratuláltak Liberáki asszonynak. Valóban időszerű és nagyon érdekes a tanulmány, amit letett az asztalunkra. Más tanulmányok is születtek már arról konkrétan, hogy milyen szerepet nem töltöttek be a nők a válság idején, hiszen nem a nők okozták ezt az egész válságot. Ennek ellenére ők a válság első és legfőbb áldozatai. Ami érdekes például az, hogy az Egyesült Államokban a nők voltak azok, akiket felhívtak arra, hogy tegyék rendbe a dolgokat, miután a férfiak mindent összekavartak a válság elején, sőt, mondhatjuk, hogy ők maguk okozták a válságot. Tudjuk, hogy a válság hatása, különösen a válság második részének hatása jelentősebb a nők vonatkozásában, mint a férfiak esetében. Úgyhogy itt, itt jelentősebb a, a nemeken mutatkozó hatás. Mert a válság első szakaszában gyakorlatilag az ingatlan szakmában csak férfiakat alkalmaztak. Ez volt az első szakasz, Ennél fogva tehát akkor a női munkanélküliség nem volt ilyen magas. Most a válság második stációjában vagyunk. A válság ezúttal gyakorlatilag gazdasági recesszióba fordult, ennél fogva szükség van megszorító intézkedésekre, ennél fogva a nők jobban érintve vannak. Nagyon helyesen hangzott el, hogy a nők azok, akik utoljára lépnek be a munkaerőpiacra, de az elsők, akik elvesztik a munkájukat. Ez e, a válság idején még tisztábban megmutatkozik, mint egyébként. Ahogy kollégám nagyon helyesen mondta, hogy e, e, belépnek itt a játékba a, a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák. Volt egy jó példa nem régiben, volt egy találkozónk, egy megbeszélés, amit a Twitteren osztottam meg, ott feltettem a kérdést. Mi a nemek szerint, mi a, mi a nemek vonatkozása a válságban? Mi a nemek szerepe ebben a válságban? Az emberek ugye meglepő módon nem nagyon tudták, hogy miért kell erről az egészről beszélni. Úgyhogy bizony sok utat kell még megtennünk, még mielőtt a mentalitáshoz kerül a, a lépés. Még valamire szerettem volna rámutatni. A mikrohitellel finanszírozott projektek sokkal jobb eredményeket hoztak, olyan értelemben, hogy hogy a jó struktúrált projekteknél több mint 95%-ról kiderül, hogy ezeket bizony nők nyújtották be. Ezek persze nem csak az érintett nők számára hajtanak hasznot, hanem az egész családjukra. Ma kicsit megdöbbentem, a válság, a megszorító intézkedések, a recesszió miatt, Ma úgy tűnik, hogy a görög gyerekek elájulnak az iskolában. Például ma is előfordult ilyen, képzeljék el, ma két napon keresztül nem esznek az iskolás gyerekek. Ebben a jóléti államok által alakított szép új Európában. Úgyhogy el kell gondolkodnunk például azon is, hogy a válságnak milyen hatásai vannak a gyerekekre és ezeket bizony össze kell kötnünk nagyon szorosan a nőkre kifejtett hatásra, hatással. Elnök, köszönöm. Liveraki asszony, ön foglalhatja össze. Uh, Először is köszönetet szeretnék mondani minden megjegyzésért, és a kedves fogadtatásáért ennek a jelentésnek. Én valóban hiszek abban, hogy szükség van nemekre lebontott adatokra, enélkül nem lehet vitát folytatni. És szégyenletesnek tartom azt, hogy nincsenek ilyen adatok, jó minőségűek, meg főleg nem, és ugyanakkor a sztereotípiák, hogy átugorjak egy másik témára, úgy tűnik, hogy sokkal inkább bevették magukat és sokkal tovább maradnak meg, mint ahogy ezt az ember gondolná. Egyszerűen úgy tűnik, hogy a sztereotípiák mélyebbre fúrnak az ember agyába, és hogy valahogy az attitűden, a mentalitáson kell változtatni az emberekben. Ezért van az, hogy a közömbösség hatalmas kockázat most. Mert vannak jó hírek az esélyegyenlőség területén, mindenütt a világon, még a legszegényebb országokban is látunk, hát legalábbis érdekes trendeket, fejleményeket. Másrésztről viszont egyértelmű, hogy a hierarchiák, a mentalitás és a prioritás mind egyéni, mind közösségi szinten nagyon úgy tűnik, hogy a korábbi múltbeli értékek és a modus operandik felé hajlanak. Kinek mi a feladata, ki mennyit mikor tegyen. Úgyhogy nagyon soviniszta, férfi soviniszta és paternalista értékeket látunk, amiket egyszer már kidobtunk, most meg visszamásznak az ablakon. Vagy minden egyes ablakon, az is lehet, és még a kéményen keresztül is, ahol senki nem figyel rájuk. És természetesen ezzel azt értem, és azt értettem az alatt, hogy a nők kevesebbet dolgoznak órára lebomva bérezett állásokban Úgyhogy én azt gondolom, hogy bár az Egyesült beli tanulmány azt mutatja, hogy az órákban kifejezett különbség a nemek között az Egyesült Királyságban kisebb, és egyre csökken a múlthoz képest, de mielőtt még örülnének, azért hagyd mondjam el, hogy ennek az az oka, hogy a nők kevesebb órát dolgoznak a háztartásban. Nem az, hogy a férfiak dolgoznak többet a háztartásban, hanem a nők kevesebbet. Hogy ezt kétféleképpen lehet megközelíteni, vagy a férfiak csinálnak még kevesebbet, vagy a nők csinálnak még többet. Attól függ. Úgyhogy ez jó hír ugyan, de azért ne adjuk föl, ne legyünk közömbösek. Még a legjobb statisztikák is elfedhetik a veszélyes buktatókat, és újra és újra elemezni kell őket, és interpretálni. A láthatóság, a szem előtt valóság kérdése nagyon fontos. Ha az ember beszél az átlag emberekkel, megbeszéli velük ezt, hogy a válságban mi a nemek szerepe, akkor azt gondolják az ilyen kérdésre, hogy ez hülyeség, miért kellene a nemek szerepével foglalkozni a válságban. Úgyhogy egy hiányjal, egy, egy figyelmeztetéssel folytatnám. Nem minden nő ugyanabba a kategóriába tartozik. Különböző csoportok vannak, akikre különbözően hat a válság. Ami a prioritásokat illeti, kezdjük azokkal, akik a legsérülékenyebbek, és alulról fölfelé haladjunk. Néha arra van szükség, ilyen esetben, hogy eltökéltek legyünk, és gondoljuk újra azt, hogy mik a privilégiumai az egyes csoportoknak, akár férfiakról, akár nőkről van szó. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy megalkothatom ezt a jelentést, és itt lehettem a vitán. Köszönöm. Tack så hemskt mycket. Och... Elnök, valóban köszönjük szépen mi is. Külön öröm, hogy csatlakozni tudott hozzánk ma, és fel tudta vezetni a saját e, jelentését. Többször mondtam, nagyon fontos, nagyon hasznos ez az anyag, remek hozzájárulás a munkánkhoz. Köszönöm még egyszer. Ezzel tehát a tízes pontot is kihúzhatjuk, és ezzel gyakorlatilag elértünk a mai ülés végéhez, mert holnap reggel 9 órakor kezdünk, méghozzá hajszál pontosan 9-kor, sem előtte, sem utána 5 perccel, hanem hajszál pontosan 9-kor kezdünk holnap reggel. Ezzel a mai ülést berekeztem. Holnap reggel 9 órakor pontosan találkozunk újra itt. Minden jót!